Mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous propose de... Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, azt javaslom, hogy kezdjük el a munkát. Arra kérem önöket, hogy bocsássák meg nekünk a késést. Egy koordinátori ülés volt, amely szükséges volt és hosszabb az előirányzottnál, de szükség volt ehhez erre ahhoz, hogy a 2013-as költségvetés si tárgyalások kudarcát megbeszéljük. Ez egyébként az egyik napirendi pontunk ma délután, és eléggé zsúfolt a napirendünk. Megpróbáljuk a lehető legjobb körülmények között gyorsan dolgozva, jól dolgozva, mindent elmondva, amit akarunk, de csak azt elmondva végigvinni ezt a költségvetést. Tehát látják a napirendi a napirendet. Egyes kollégák azt kérték, hogy kicsit hozzuk előre az ő napi rendi pontjaikat, de mivel valójában ugye kicsit később kezdünk, előbb én a szavazási időt szeretném fixálni, és majd azt követően próbálom akomodálni Alfonzi úr 9-es pontját, Kárvelő asszony 10-es pontját valahova be szorítani előrébb. Nos, egy szóbeli bejelenteni valója van csak az elnöknek, amely a Kobu News-ban is szerepel. Nem, nincs benne a Kobu News-ban, bocsánat, nincs a Kobu... Mert hát az elnök kap olyan információt, amit önök nem, különben nem lenne elnök. Inge Gressle részéről, aki most nincs itt, és aki viszi a kényes ügyeinket a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban. Azt kérte tőlem, hogy én legyek a szóvivője a pénzügyi rendelettel, illetve a Delegated Act-szel kapcsolatban, és olvasom angolul a feljegyzését. A delegált aktust október 29-én nyújtották be az EP-hez. 2013. január 1-én kéne, hogy életbe lépjen a Financial regulation egy időben, csak akkor fog életbe lépni, hogyha sem az Európai Parlament, sem pedig a tanács nem mond ellent két hónapon, az értesítéshez számított két hónapon belül. Most először fordul elő az, hogy a KOBU és a KONT bizottságok az 51-es eh, házszabálypont értelmében egy delegált aktust kaptak együttesen eh, átvizsgálásra, felülvizsgálásra. Gressle asszony nem lehet itt, de engem kért meg, hogy eh, ismertessem önökkel azt a véleményét, hogy a, az ER AP-nek, tehát az alkalmazási szabályok 21-es pontjának megfelele Eh, ez a, eh, az anyag eh, a természetes személyek adatainak vonatkozásában a tárgyalások során ő ragaszkodik ahhoz, hogy nem csak a NAC 2 régiókat kell nyilvánosságra hozni, hanem a, legalábbis a megyéjét, vagy arrondissement franciául, Landkreis németül, stb. Tehát egy kisebb igazgatási egységet, egy alterületi egységet is, mint lakhely leírást adjanak meg az természetes személyhez. A munkacsoport, Finreg munkacsoport Strasbourgban november 21-én össze fog ülni ebben a témában, ahol Butarelli úr és az Európai Bizottság vesznek részt. Butarelli úr olasz focista, vagy ki ő? Nem, ő a, az adatvédelmi biztos helyettese, és ő fog nekünk tanácsot adni ebben a témában. Hogyha ellenvetéssel kívánunk élni, akkor december 3-án szavazhatunk erről, ez az utolsó lehetőség, ez az utolsó dátum, ami előttünk nyitva áll. Tehát a konttal együtt kell szavazni, és éppen ezért a javaslat, állásfoglalási javaslat, indokolt állásfoglalási javaslat benyújtásának határidejét november 22-ére tűzöm ki. Tehát ez 8 nap múlva lesz. Amennyiben ellenvetéssel élünk nyilván. Tehát önök akkor megkapták ezt az információt, és így járunk el. Ami a nyelvi rezsimet illeti, eh, néhány perccel ezelőtt kikapcsolták az összes eh, kabint, eh, vagy senki nem hall engem most, vagy mindenki, mert azóta visszakapcsolták a rendszert, és akkor tudjuk folytatni. A webstreaming is működik, ha minden igaz. Ami az előző napirendek elfogadását illeti, itt október 18-aival kapcsolatban azt mondanám, hogy a DAB 5-ös szavazás, illetve a szolidaritási alapról szóló szavazás az nem egy formális szavazás volt, hanem egy indikatív politikai szavazás, mert most fogunk jogilag szavazni erről a két szövegről. Nem tehettük ezt meg azelőtt, hogy a tanács már megfelelő szinten meg nem szavazta ezt a tanács két napja szavazott ezekről az anyagokról, mi pedig ma fogunk. És ezzel, amennyiben nincs ellenvetésük, akkor négyes napi rendi pont következik, amely a, azt a helyzetet fogja tárgyalni, amely most bekövetkezett a november 9-i egyeztetés kudarca miatt. Nyilván keddig zajlottak a tárgyalások, anélkül, hogy sikereket értünk volna el, és itt megállapítható, tehát most az egyeztetés kudarca. nem akarok visszatérni azokra a körülményekre, amelyek ezt a tárgyalást jellemezték. Gyakorlatilag mindenki, aki most itt van, az követte az eseményeket, vagy maga is szereplő volt a parlamenti delegáció tagjaként, és mindenről értesültek, látták, hogy ki mit mondott, önök közül is többen ott nyilatkozatot tettek, vagy megszólaltak, hogy szerintük hogyan lehetne tovább lépni. Én nyilvánvalóan most megadom a szót a raportőrünknek, és mielőtt ezt megtenném, az alábbi bejelentéssel élek, a jövő előkészítése témájában. Jelenleg egy olyan helyzetben találjuk magunkat, amikor is nem tudtuk betartani a szerződéses határidőket, tehát nem tudtuk elfogadni határidőre a jövő évi költségvetést, mégpedig azért, mert eh, politikailag blokkolták eh, azoknak a kifizetéseknek a megejtését, amelyeknek, amelyekre sort kellett volna keríteni, és amely kifizetések valójában 2012-ben megtörténtek, csak most az Európai Uniónak kellene úgymond ezt kifizetni a tagállamok felé, e, tehát ez e, még az idei évre vonatkozott. A kezdetektől kezdve a parlament álláspontja nagyon világos és egyértelmű volt, a parlament emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évben, amikor mi elfogadtuk a 2012-es költségvetést, mi már tudtuk, mert a bizottság is mondta, hogy, tehát tudtuk, hogy nagy kockázatot vállalunk, évközben látni fogjuk majd, hogy a kifizetési előirányzatok nem elégségesek a szükségletek fedezésére és a legitim igényekre és mivel itt a strukturális alapokról is szó van, nem elégségesek a pénzek azoknak a kifizetéseknek a visszafizetésére, amelyeket a, nacionál, a nemzeti költségvetések, vagy azoknak szakszervezetei, szaká, szervei már megtettek, és amelyek vonatkozásában egy bizonyos határidőn belül az Európai Unió visszafizetési kötelezettséggel rendelkezik a tanács javaslatára annak idején, amikor a megállapodást megtettük, megejtettük a 2012-es költségvetésről, egy olyan kötelezettségvállalást is tettünk, ami szerint, hogyha hiányzanak kifizetési előirányzatok, akkor felkérjük az Európai Bizottságot arra, hogy egy költségvetési módosítást készítsen el a lehető legrövidebb időn belül, és aztán a tanács és a parlament ezt a módosító indítványt a lehető leggyorsabban eh, megvizsgálja. Már októberben kiderült az, hogy gyakorlatilag teljesen kiürült egyes programok, egyes nagyon fontos európai eh, programok eh, kasszája. 8,3 eh, millió a kohéziós alapokra, amelyeket vissza kell fizetni a tagállamoknak, és néhány száz millió olyan programokra, amelyeket az Európai Bizottság irányít, igazgat, és amelyek 45 napos fizetési határidőt vonnak maguk után, és amelyek gyakorlatilag automatikusan, automatikusan késedelmi kamatot vonnak maguk után, itt az Erasmusra, illetve kutatási költségvetési sorokra gondolok. A múlt évben bonyolódtak az utolsó pillanatban a tárgyalások azt követően, hogy a az egyes tagállamok ellenvetéssel éltek a kifizetések vonatkozásában. Ezért is mondtuk azt mi, hogy idén megpróbálunk jobb munkamódszer szerint dolgozni, és megpróbálni a 2012-es kifizetési igényekből kiindulni, és megpróbáljuk elkerülni azokat a technikai konfúziót, amely idén kialakult, e, illetve amely tavaly kialakult. Idén ilyen nem alakult ki, ugyanakkor abban a váratlan helyzetben találtuk magunkat, legalábbis számomra volt váratlan, hogy egyetlen delegáció sem, tehát a, negy, a 27 közül egy delegáció sem élt nyilvános ellenvetéssel, és hát minden nyilvános költségvetési kérdésekben, mert csak az számít. A bizottság számaival kapcsolatban ellenvetéssel nem éltek a tagállamok, itt tehát elismeréssel kell adóznunk a bizottságnak. Ehhez képest egyes tagállamok, egy blokkoló kisebbség azt mondták, hogy noha számokkal nincsen bajuk, nem akarnak vagy nem tudnak fizetni. És Nos, nyilvánvaló az az összeg, amelyet ők hajlandó 2012 végéig kifizetni, az úgymond összefügg a 2013-as tárgyalásokkal. Ez egy olyan álláspont, amelyet az első pillanattól fogva a parlament elfogadhatatlannak tartott a kifizetett számlákat alá kell írni, amelyeket aláírtak, azokat ki kell fizetni. Lewandowski biztos ezeknek a tagállamoknak a viselkedését olyan ügyfél viselkedéséhez hasonlította, aki hitelkártyával fizet egy boltban, majd berohan a bankhoz, bocsánat, hitelkártyával fizet egy boltban, és berohan a bankba utána, és megpróbálja törölni a tranzakciót. Ez nem elfogadható. Az Európai Bizottság tárgyalás előkészítő és segítő szerepe ellenére sem, valamint a ciprusi elnökség erőfeszítései ellenére sem sikerült a delegációk álláspontját oly mértékben megváltoztatni, hogy a 2013-as költségvetés tartalmi kérdéseiről beszélhessünk. Fontos kimondani, és ennek akár örülhetünk is nyilvánosan, a parlament követelésére az ötös költségvetési módosítóról szavazás történt, ez a szolidaritási alap, amely az Emilia romániai földrengés áldozatokat hivatott megsegíteni, tehát ezt legalább um, sikerült szavazásra vinni. A helyzet a következő tehát. A szerződés határideje lejárt, ami azt jelenti, hogy az Európai Bizottság eredeti bocsánat, az Európai Bizottság költségvetési javaslatát így jogilag elutasították, és az Európai Bizottság új költségvetési tervezetet kell, hogy benyújtson. Ezt már két éve ismerjük, ezt a helyzetet. Nyilván akkor a konfliktus helyzet más volt, akkor nem a számokról szólt. a koordinátorok is megerősítették, és én is mondtam a tanács előtt, az egyeztetés vége előtt, a médiában is ezt mondtam, raportőrök is ezt mondták, hogy a mi szándékunk az az, hogy ezt a helyzetet a lehető legjobb módon konstruktívan kezeljük, ugyanolyan határidővel, illetve ugyanolyan időn belül, időtartamon belül, mint két évvel ezelőtt, tehát évvégéig elérjünk egy végleges megállapodást, tehát decemberben szavazhasson a parlament, és januártól lenne közösségi költségvetés. Ez azt feltételezi, hát a, nyilván el, elkezdődött már a munka, hogy felgyorsítjuk ezt a munkát. Ez egy olyan munkamódszert feltételez, ami kicsit eltér, nagyon eltér attól, amit eddig követtünk. Az új költségvetési tervezet az Európai Bizottságtól ugyanis azonnal figyelembe veszi gyakorlatilag a két költségvetési hatóságnak az akaratát. Egyrészt figyelembe veszi a parlamenti módosítókat, illetve a tanácsi módosítókat, amelyek már meglettek szavazva, annak ellenére, hogy ezek egy része egymással ellentétes. De mindannyian tudjuk, azt is, hogy vannak olyan pontok, amelyekkel kapcsolatban igen gyorsan és könnyen tudjuk az ellentéteket kiküszöbölni. A parlament részéről én azt mondtam az Európai Bizottságnak, a ciprusi elnöknek, itt van a főigazgató neki is, mondom a sajtónak is, hogy a parlament részéről mindent elkövetünk, leginkább a raportőrök és a munkatársaik, akiknek megköszönöm a munkát, én magam is, mindent elkövetünk annak érdekében, hogy minden határidőt tartsunk, és az Európai Bizottság eh, kellő biztossággal gondolhassa azt, hogy minden ugyanúgy fog történni, eh, mint két évvel ezelőtt, hogy eh, valójában lesz egy előzetes megállapodás a két intézmény között. Nyilván figyelembe kell vennünk a különböző felelősségét, az eltérő felelősségét a különböző intézményeknek. Az Európai Bizottság feladata az, hogy egyes kérdésekben megfogalmazzon olyan álláspontokat, amelyek erős politikai álláspontnak minősíthetők, amelyeket szerintük neki képviselniük kell nyilvánosan. Megpróbáljuk így elérni a megállapodást. Ez történt nagyjából két évvel ezelőtt is. Letett a bizottság egy második javaslatot az asztalra. Tudtuk, hogy egyes pontok abban nem elfogadhatóak. és sikerült nekünk a tanácssal mégis előzetesen megállapodni olyan módosítókban, amelyek azokat a helyeket módosították mindenki számára elfogadható módon. Tehát így egy megegyező szavazást tudtunk összehozni, tehát a, a tanács és a parlament egyféleképpen módosította a, a javaslatot. Első olvasatban sikerült tehát megállapodnunk, és sikerült betartanunk a határidőket. Tehát így állnak most a dolgok. Lesz egy új menetrend a három intézmény számára. Mavianis elnök és Lewandowski biztos úr nyilván majd ismerteti velünk, ismertetik velünk a, az ő terveiket, de egyébként is folyamatos kapcsolatban maradunk velük, személyes találkozókkal, telefonon, stb. Raportőrök szeretnének valamit mondani. Pas de complément de part des Nincsen kiegészítés a raportőrök részéről. Nos, itt van a főigazgató úr. Pouvez vous euh, nous dire euh, ce qui se passe du côté de meg, meg tudja mondani, hogy mi történik a tanács, a, bocsánat, a bizottság részéről ön hogy látja a dolgokat? Merci, président. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetlen egy dologra szeretnék emlékeztetni. A hatos pótköltségvetési pont volt az egyik témánk a csomag kapcsán, és ez ehhez most először hívott egybe a tanács egy miniszteri szintű vitát, tehát elkezdődött és most folytatódott erről a vita. Ez a költségvetés tehát még nincs elfogadva, ugyanakkor alapvető fontosságú számunkra is, de a bizottságnak is, az Európai Bizottságnak, mert a kifizetések területén ugye nyomást gyakorlunk. Most pedig térjünk rá a költségvetés tervezetére. Kiválóan írta le elnök úr a helyzetet. Az Európai Bizottság azon munkálkodik, hogy 2013-ra előkészítse az új költségvetési tervezetet, ez állítólag november 23-ára kész lesz. Tehát iszonyú ö, időkényszerben leszünk, de nekünk is mindent meg kell tenni, hogy akkor mi is elvégezzük időben a saját feladatunkat. Ez azt jelenti, és ezt ön is elmondta, hogy nagyon kevés időnk lesz arra, hogy erről érdemben tárgyaljunk, és és még közben a decemberi költségvetési ülésen is helytájunk. Mert 23-a utáni péntek 5-6 nap áll csak rendelkezésünkre, 5 munkanap, hogy megegyezzünk. Nézzük a munkamódszert. Szerintem ezt a kérdést is kiválóan összefoglalt elnök úr. Elengedhetetlen, hogy a három intézmény együtt működjön, amilyen szorosan csak képesek, és persze a többi intézmény is figyelembe vegye azt, amit a hármak elértek egymás között. Kísérletet kell tennünk tehát arra, hogy megértsük egymást, kompromisszumot kössünk. Két éve ez a feladat persze. Lehetett volna már eddig is a megoldás útjára terelni a vitákat, de most mindenképpen szükségessé válik majd. Ezt szerettem volna csak hozzáfűzni, elnök úr. A bizottság részéről garantálhatom, hogy támogatjuk önöket, hogy a 2013-as költségvetést időben el lehessen fogadni, és ez a jelenlegi rémálom véget érjen. Ha a 12 rendszerét kéne bevezetni, az senkinek nem lenne jó. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van egy-két kiegészítő kérdésem, de mások is kértek szót. Hártong úr először. Schulz. Köszönöm szépen, elnök úr. Schulz úr együtt kijelentették a sajtónak, hogy egyes tagállamok ugye ö, ö, nem hajlandók fizetni ezt a 9 milliárdot, és ö, ez így is van, ebből 7,2 milliárd a szociális alap és a regionális alapból jönne, és a bizottság két nagy hibát követett el, túlzott kötelezettséget vállalt át, mivel Kelet-Közép-Európa és Dél-Európa országai nyomást gyakoroltak rá, ugyanakkor nem alakítottak ki tartalékot, amelyből a még kifizetetlen számlákat ki lehetne egyenlíteni. Ez az oka annak, elnök úr, hogy a tárgyalásoknak nem lett eredménye. Tehát ez nem a tagállamok bűne, akik nem akarják ezt a további 9 milliárdot kifizetni, hanem a bizottság és a parlament hibája. Túl nagy lábon élünk, és miközben a polgárok azon izgulnak, hogy hogyan jöjjenek ki havi fizetéséből. Tehát szégyen teljes az, amit a parlament itt művelt a bizottsággal egyetemben. Köszönöm. E, én, e, úgy, én büszke vagyok arra, hogy eltér az álláspontunk. Um, Salvador, azonnal reagálni szeretném? esta comisión de... Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a költségvetési bizottság sok olyasmit is lát, ami számára nem tűnik túl korrektnek. Hartung úr véleménye azonban túlzó, nem igaz, így, ahogy elmondta, úgyhogy ehhez én szót szeretnék majd kérni. Ja, monsieur Hartung ne veut pas. úr nem akar többet mondani ezek szerint. Hartong úr büszke arra, hogy nem akarja kifizetni azokat a számlákat, amiket aláírt. Lehet, hogy ő van egyedül, ezzel, egyedül van ebben a teremben így ezzel az érzéssel. Görán nem, nem. Akkor Súrján úrnak adom meg először a szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én ennél pozitívan fogalmaznék. A jelenlegi hangulatot egy kicsit vidítandó. Úgy látom, hogy az előadók nem kértek szót. Tehát ez azt jelenti számomra, hogy teljesen egyetértenek azzal, amit ön elmondott, és akkor mi is támogathatjuk őket. Egyetlen gondom van, de ez eléggé komoly az a viselkedés és az az eljárás, ahogy az elnökség eljárt. Mert nem értek önnel teljesen egyet abban, hogy azok a tagállamok, amelyek azt mondták, hogy képtelenek fizetni, azok a bűnösek a tárgyalások megszakadásában. A parlamentnek világos álláspontja volt, ön is világosan kifejtette pénteken ezt, és támogattuk az előkészülésen ezt a közös álláspontot. Mi ezek után a következő lépés? Nyilván a tanács más gondol, nem kötelesek elfogadni azt, amit mi mondunk. És ha két világos álláspont ütközik, akkor az elnökség feladata az, hogy megpróbáljon közvetíteni, valami kompromisszumot kialakítani. De nem volt ilyen kompromisszumos javaslat. Nem is szavaztak a tanácsban. Tehát noha, illetve annak, azzal együtt, hogy a tanács véleménye teljesen ellentétes a kell kompromisszumot még akkor is elvileg lehetséges kötni, de ha nincs kompromisszumos javaslat, akkor abból nem lesz kompromisszum. Tehát a semmit a mindennel nem lehet kompromisszumra hozni, ezért kíváncsi vagyok, hogy a következő három oldal egyeztetéseken majd mi történik, hogyha ez a viselkedés, ez a nem szavaztatás a tanácson belül, a tanácson belül vélemény ki nem alakítása zajlik, akkor, akkor nem tudjuk megoldani a problémát. Tehát valamilyen olyan üzenetet kéne megfogalmaznunk szerintem, nem tudom pontosan hogyan, de talán nyilatkozattal, vagy ma is akár egy szavazással, hogy kifejezzük a megoldás iránti elkötelezettségünket. Kétségtelen, hogy ezt a 9 milliárdot And in which time? ki kell fizetni. There is no doubt that Kétségtelen, hogy ezt valamikor valakinek ki kell fizetni, de ez nem külön többletkiadás, ez egy évvel ezelőtt is világos volt, hogy a pénz nem lesz elég. És ha valaki végre megérti, hogy mi a, a kötelezettségvállalás és kifizetés között a különbség, akkor nem is fog meglepődni, hogy néha a fizetés nem követi a kötelezettségvállalást. Ilyen helyzetben a költségvetési hatóság két ágának kell megoldani a fizetést, hogy hogyan történjen a kifizetés, arról lehet vitatkozni. Itt rugalmasságra van szükség a mi részünkről is, mert ez egy technikai, gyakorlati kérdés, és szigorúan kell fellépnünk a tekintetben, hogy valóban ezt ki kell fizetni. Tehát ez nem kérdés. Tehát szerintem elnök úr, bár kiváló tehetség, itt most különös tehetségre lesz szüksége, hogy ezt valahogy elérje. Önnek egy tehetségtelen elnökség hibáját kell most már kijavítania, ha képes rá. Személyesen László megköszönöm. Politikailag viszont nem osztom a véleményét, illetve az álláspontját, vagy értékelését. Szerintem a ciprusi elnökség nagyon komoly erőfeszítéseket tett, és szükségünk van még rájuk a jövőben is. Fármúr. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megerősíteni azt, amit Súrján László az imént mondott a konfliktus természetéről. 11 költségvetési egyeztetésen vettem részt, épp az imént ellenőriztem, ez a 11 amelyen részt veszek, és ilyen helyzet még soha nem állt elő, mint most. Nagyon furcsa helyzet, ugyanis pontosan ahogy László leírta, a tanács kezdetektől fogva alacsony kifizetési szintet követelt, ezt határozta meg előfeltételként, hogy legyen egy megállapodás a 2012-es költségvetésről. Az volt tehát az előfeltétel, hogy alacsony szintű, szinten tartsuk a kifizetéseket. Kezdettől fogva mondtuk a bizottsággal együtt, hogy elnézést tudjuk már most, hogy ez nem fog működni végül, de ők mindenképpen ragaszkodtak ehhez. Végül sikerült őket rábírni egy megállapodás, egy közös nyilatkozatra, hogy jó, hogyha végül tévedtünk, akkor majd a bizottság egy pótköltségvetéssel áll elő. Tehát kezdettől fogva tudtuk, hogy ez fog történni. Előtte, mint, hogy, mint ahogy mondtam, tíz egyeztetésen vettem részt, akkor mindig egyfajta technikai automatikus eredményként tekintett, eredménynek tekintettük a kifizetéseket a kötelezettségvállalásokhoz képest. A kötelezettségvállalások azt jelentik, hogy valahogy valamilyen értelemben szerződést kötünk, jogilag kötelezővé tesszük gyakorlatilag, hogy kifizessük a számlákat. Hogyha házat építünk, ugyanígy járunk el, bizonyos szolgáltatásokat veszünk igénybe, és utána nem mondhatjuk azt, hogy hát bocsánat, de nincs meg a pénzünk, hogy kifizessük a szolgáltatásokat. jelenleg is egy ilyen helyzetben találjuk magunkat. Hogyha a tagállamok csökkenteni akarják a költségvetést, úgy gondolják, hogy a költségvetés túl nagy, akkor az MFF-ről szóló tárgyalásokon kellene ezt megtenniük, illetve a kötelezettségvállalások terén, hiszen a, kö- a kötelezettségvállalás azt jelenti, hogy egy-egy projekt megkapja a zöld jelzést. Én ezt nem javasolom egyébként. Én úgy gondolom, hogy meg kell maradni a költségvetés jelenlegi méretének, de ha már így akarnak eljárni, a kötelezettségvállalások terén kell támadást indítaniuk, nem a kifizetések terén. Engem most az aggaszt, hogyha még ha meg is oldjuk a helyzetet a pótköltségvetés kapcsán, ugyanez a probléma lesz majd 2013-ban. Hiszen látható, hogy a tanács a kifizetéseket, a 2013-as költségvetés terén is akarja csökkenteni a kifizetéseket. Láttunk egy kompromisszumos javaslatot, nem tudom, ezt közzétették-e, vagy sem, de van egy ilyen informálós javaslat a bizottságtól, amely azt gondolom szintén túl alacsonyan tartja 2013-as kifizetések szintjét. Tennünk kell valamit, hogy 2013-ban 13-ban ne álljon elő ugyanez a helyzet. Kérdés, hogy hogyan járjunk el, és talán a bizottság is mondhatna néhány szót arról, hogy 2013-ban hogyan akarja orvosolni ezt a helyzetet. Úgy gondolom, ez hasznos lenne. Eider. Köszönöm, Heider. Gracias, presidente. La verdad que aún... Köszönöm szépen, elnök úr. Az embernek néha az a benyomása, hogy egy science fiction filmben találja viszont magát. El kell magyaráznunk a tanácsnak, hogy ki kell fizetniük a számlákat. Hát soha nem gondoltam volna, hogy ide jutunk. Azok a tagállamok, akik vállalásokat tettek egy-egy program vagy projekt finanszírozására, pályázatokat szerveztek meg, és utána, amikor a kifizetésekhez kerül sor, akkor meg húzzák a szájukat. Hát ez egyszerűen elképzelhetetlen. A közeljövőben gyakorlatilag az idővel futunk versenyt az elkövetkezendő hónapok során, Azt hiszem, tavaly nagyon gyorsan sikerült költségvetés, a költségvetésben megállapodnunk, de hát az idén erről szó sem lehet. Az idén nem sikerült a 2013-as költségvetésben megállapodni. Nos, ugye a hatos pot költségvetés az, amelyről először meg kell állapodnunk, sem értelme nincs a 2013-as költségvetésről beszélni, amíg az idei költségvetés nincs megoldva. Természetesen reménykedem abban, hogy sikerül előrelépést elérnünk, és mi a parlament részéről mindent megteszünk ennek érdekében. De bárhogy is legyen, a mi álláspontunk nem változik, illetve nem változott a bizottsági javaslathoz képest. Főként, ami a kifizetéseket illeti, semmi nem változott, nincsenek új számadatok, nem merültek fel új ötletek, új álláspont sem alakult ki, és a kifizetések ugyanazon a szinten kell tartani, hiszen a pénteki dokumentumokban amelyek a, az egyeztetésen köröztek, változott a kifizetésekre vonatkozó számadat, főként a tanács részéről ez az 1,4 milliárd euró nem egy kiegészítés, hanem egy, ré, egy része a hatos pótköltségvetésnek. Fontos, hogy a számadatokat világosan lássuk. Tehát mi mindenképpen továbbra is ragaszkodunk a bizottsági javaslathoz, ezt fontos látni. A bizottság a javaslat kidolgozásakor abból indult ki, hogy a 2012-es költségvetés év lezárult, és teljesen rendben van, de hát mi semmiképpen nem megyünk bele abba, amit a tanács akar, a hatos pót költségvetéssel gyakorlatilag csak az októberi-novemberi számlákat rendezzük, és a decemberi számlát meg majd jövőre, 2013-ban kell rendezni. És itt vannak ezek a híres hírhet írásos megállapodások a tanácssal. Tehát Mindenképpen fontos, hogy tartsuk magunkat ahhoz, amit ígértünk, és amire vállalást tettünk, de azt hiszem nem szabad hagynunk, hogy kelepcébe csaljon bennünket a tanács, hogy aláírunk egy papírt, vagy valamelyik fél aláír egy papírt, és utána semmibe vesszük azt. Fontos, hogy ragaszkodjunk az álláspontunkhoz, És hogyha a tanácsnak nem sikerül ezt a pótköltségvetést valamilyen módon elfogadnia, akkor hogyan kezdjük meg jó hiszeműen a 2013-as tárgyalásokat? Köszönöm. Kérem, hogy viszonylag tömören fogalmazzanak, nem tudjuk állandóan elismételni mindent, amit már korábban mondtunk. Ismerjük az érveket, ismerjük a véleményeket. Kérem, hogy mindenki korlátozza magát, amennyire csak lehetséges. Andreasen asszony kap szót. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek azzal, hogy a kifizetéseket mindenképpen ki kell, meg kell tennünk, Előtte azonban biztosítani kell azt, hogy a szolgáltatások és a projektek valóban lezajlottak és lezárultak. Ebben az esetben nem lehetünk ebben biztosak, hiszen számlákat kérnek a minisztériumokban, a tagállamokban, hogy az MMF-ben lefektetett pénzhez hozzájussanak. Igen, a számlákat ki kell fizetnünk, de akkor kell kifizetnünk a számlákat, ha azok valósak, és egyelőre nincs bizonyítéka annak, hogy az állítólagos számlák valósak. Az egyik bizonyíték az lenne, hogy a különb- hogyha a különböző ágazatok harcba szállnának a pénzért, de én nem látok ilyesmit sehol, egyik tagállamban sem látom ennek nyomát, hogy valaki az Európai Uniós forrásokért harcba szállt volna, azt látom, hogy a különböző tagállamokban harcolnak az emberek, de a megszorítások ellen harcolnak. Azt látom, hogy Spanyolországban az ablakon ugranak ki emberek, mert kilakoltatják őket. Azt gondolják, hogy ezek az emberek, ezeket érdekli az Erasmus program sorsa, kedves Lamassur úr és kedves kollégák. Egyáltalán nem érdekli őket, nyilván egészen más dolgok miatt aggódnak. Mi nagyon aggodalmaskodunk e pénz miatt, de a pénz, amit a tagállamoktól kérünk, arra saját belügyeik rendezésére van szükségük, fontos, hogy megengedjük nekik, hogy ezt saját nemzeti kereteiken belül költsék el. Köszönöm. Madame Andreasen. Andreasen asszony, vannak ebben a teremben olyan személyek, akik Spanyolország nevében nagyobb felhatalmazással beszélhetnének, mint akár ön, akár én vannak olyan országok, amelyek elutasítják majdnem 1 milliárd 600 millió euró kifizetését Spanyolországnak. Spanyolország ugyanis most annyit remél Egyébként ezt magát a tényt Nagy-Britannia sem cáfolja, magát a számot. Ö, ö, Olaszországnak pedig az Európai Unió valami 1,8 milliárddal tartozik, ö, Lengyelországnak 1,7 milliárd euróval tartozik az Európai Unió. Önök az önországában egyesek azt mondják, nem tudom, hogy nem ön, hogy ezek nem komoly országok. Ezek komoly országok, vegyük őket komolyan. De még eh, szövetségi, német szövetségi köztársaságnak is 800 millióval tartozik az Európai Unió. Eh, tehát itt így állnak a dolgok. Kétszer tettem fel a kérdést a minisztereknek, eh, a miniszterek voltak ott, föltettem a kérdést a 9 milliárddal kapcsolatban, meg tudja mondani, illetve cáfolja valaki ezt a számlát, az összeget. Senki nem cáfolta az összeget. Tavaly még cáfolták, idén már senki sem cáfolta az összegeket. Ez azt jelenti, Andreasen asszony, hogy ami idén történik, az az, hogy noha eredményeket értünk el a számlák ellenőrzésében, mert most már senki sem kontesztálja, mégis van egy olyan probléma, ami nincs rendezve. Egy eljárási probléma, ami nincs rendezve. Ez nyilvánvalóan a végső megállapodásunk része kell, hogy legyen. Nyilván a bizottsággal erről beszéltünk, beszéltünk a koordinátorok ülésén, és beszélünk itt is. Szidónia következik. Indeed, the, the conciliation experience... Igen, valóban így van. A pénteki egyeztetés és a keddi egyeztetés is nagyon nagy csalódást okozott Egészen egyszerűen azért, mert semmiféle javaslat nem rajzolódott ki a tanács oldaláról. Tehát gyakorlatilag ott voltunk, jelen voltunk, de nem tudtunk az eszmecserével előbbre jutni, mert a tanács semmiféle álláspontot nem tudott bemutatni. Tehát gyakorlatilag csak találgattunk, hogy mit is akarhat a tanács. Nem gondolom, hogy ezzel bármilyen eredményre juthatnánk, és szeretném egyébként megköszönni az elnök úr és a két jelentéstevő erőfeszítéseit, akik még kedveste is elmentek az tanács épületébe, és üdvözlöm az erőfeszítéseiket, de amennyire tudom, a tanács részéről semmiféle válasz nem érkezett, semmiféle reakció nem érkezett erre. Semmiféle minősített többség által támogatott álláspont nem rajzolódott ki. Gyakorlatilag csak ott ültek a felek, és megpróbálták a parlament részéről a delegáció megpróbálta kitalálni, hogy tanács mit szeretne. Tehát nagyon kétségbejtő a helyzet, és jelen pillanatban két konkrét kérdésem lenne a bizottsághoz a jelenlegi helyzet kapcsán. Annyira a Annyira hatos két kö, pótköltségvetésre koncentrálunk, jelen pillanatban, de egy további kérdéssel is foglalkozni kell. A jelenlegi helyzetet olyas valami okozza, amit sokan, nevezük őket euro, euroszkeptikusoknak, vagy csak szkeptikusoknak, nem tudnak elképzelni, mégpedig, hogy az EU programok végrehajtása olyannyira jól működik. A költségvetésekben évtizedeken keresztül a kifizetések szintje mindig alacsonyabb volt, mint a kötelezettségvállalásoké, ez pedig arra az előfeltételezésre alapolt, hogy a programok kudarcot vallanak, és hogy nem fogják tudni felhasználni a pénzt a kedvezményezettek. De az elmúlt három-négy évben egy olyan helyzetnek lettünk tanulni, amelyre nem voltunk felkészülve, és sok tagállam úgy tűnik még mindig nem tudja mentálisan, pszichésen feldolgozni ezt az újonnan kialakult helyzetet, mégpedig, hogy a kedvezményezettek tanultak a múltból, és most már fel tudják használni megfelelően a pénzeket, és most ez, ez az új valóság, e, ehhez az új valósághoz nem tudjuk biztosítani a kifizetéseket. Véleményem szerint ebből ered a probléma. Tehát egy új valóság alakult ki, egy új helyzet, az EU-s programok sikeresek, ezzel kell kezdenünk valamit. Úgy gondolom, a 2012-es költségvetést ugye valahogy kezelnünk kell, de természetesen nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a 2013-as költségvetéssel is foglalkozni kell, és ehhez kapcsolódik a kérdésem a bizottsághoz. Még mielőtt látnánk az új költségvetés tervezetet, 2013-ra vonatkozóan, hogyan lehetne a legrealisztikusabban meghatározni, kidolgozni 2013-as költségvetést, hogy elkerüljük hogy megismétlődjön ugyanez a helyzet jövő októberben vagy novemberében. Tehát úgy gondolom nem szabad 2012-re hivatkozva kibújni a kemény munka alól, ami 2013-at illeti. És aztán szeptember-október vonatkozásában emlékszem, hogy a törölt kifizetések nagy részét, nagy része nem kudarcot vallott törölt programokhoz kapcsolódott, ez egy elhalasztás volt, elhalasztották ezeket a programokat. Mi a helyzet ezekkel a pénzekkel? Az én információim szerint ezeket elhalasztották, valamilyen technikai részletkérdéseket kell megoldani, de ezek legitim követelések, ezekkel szembesülnünk kell majd tavasszal, nyáron. Vajon a bizottság odafigyelte erre is? És végül, nem tudom, hogy mennyiben tudjuk megvitatni a bizottság által pénteken kompromisszumos javaslatként benyújtott javaslatot, nem tudom ennek a dokumentumnak mi a státusza jelenleg, de Úgy gondolom 2013-ban még mindig gondot fog okozni a pótköltségvetés. Kérdéses, hogy ez egy realisztikus, működőképes megoldás-e? Javítson ki, hogyha tévedek, de ha jól tudom, jelenleg nem bevett gyakorlat, hogy az év elején foglalkozzunk, illetve dolgozunk pótköltségvetésekkel. Lesz egy ilyen jellegű javaslat, de hogyha így járunk el, és ez az utolsó kérdésem a bizottsághoz, mely EU-s politikáktól vonnak majd el pénzeket 2013 elején, hogy ez megoldható legyen? Vagy ez csak egy üres gesztus, amelyet nem lehet végrehajtani, mert 2013, tudva levő, hogy 2013 elején nem tudunk egy ilyen pótköltségvetéssel dolgozni. Köszönöm, Szidónia. Pontos, fontos kérdés. Godmanis úr következik. Thank you. I try to... Köszönöm. Rövid lennék, ha bírnék. A költségvetés, amelyet 2005. decemberében elfogadtunk, az még nem válságidőszakban született, és kérdés az, hogy most a válság okozza a fő gondot. Normál helyzetben is előfordulhat, hogy költségvetést módosítani kell. Erre teszünk most kísérletet, vannak minden évben többségi és kisebbségi akaratok, minden évben visszavágják egy kicsit a költségvetést, és lehet, hogy a következő 7 éves időszakban is lesz egy válság, tehát erre ki kell alakítani egy eljárás, mert jelenleg úgy néz ki, hogy minden év költségvetését meg lehet változtatni, de a 7 éves azt nem. Hát így ez mindig, ezzel magunknak lövünk öngolt. Szerintem a gond az, hogy hogy ö, kohéziós területen 9 milliárd, és 6 milliárd a különbség, amit nem tudunk kifizetni. Ennyit kéne előteremteni, hogy a programok befejeződhessenek. A vidékfejlesztési területen csak 2 milliárd áll rendelkezésre, tehát 35% nem a bizottságon múlik. Tehát nagyjából igaz az, hogy ö, valaha 1,4 milliárd volt a tét, de a, a pótköltségvetésben, és kíváncsi lennék, jó lenne, ha a bizottság ezt jobban kidolgozná, hogy ez most hol tart. Mert ha mindent az MFF eljárásra hagyunk, amely egyébként számomra nem világos eljárás, akkor, akkor a kifizetendő összegek nem csökkennek. A kohéziós politika kedvezményezetjeinek nem szabad, illetve nem fognak ők szenvedni, mert ott a kormány felelős, független attól, hogy Európa visszafizeti-e, kifizeti -e ezeket a számlákat, vagy sem. De az tény, hogy a költségvetési hiány mindenhol nő, és így is úgy is ad lesz a kimenetel. A bizottságnak azt javasolnám, hogy vizsgálja meg alaposan a pótköltségvetést, mert három dolog számít, konvergencia, a versenyképesség, és még egy harmadik szempont a kohézió szempontjából. Nem tudom, hogy a konvergenciát mennyire vesszük figyelembe. Ezek a legszegényebb régiók a következő MFF tárgyalásokon a tanács főtitkára majd ezt fogja tematizálni. Meg kéne kérdeznünk az elnökséget, hogy képes-e kompromisszum javaslatra. Ha 1,4 milliárdról beszélünk, akkor jó, mi konkrétan örülnénk otthon, hogyha ebből kapnánk, de ha komolyan veszük a dolgot, akkor ezt egy, egy koordinátorok által létrehozott kompromisszum javaslatban kell megoldani, mert ha nincs kompromisszum, akkor senki nem kap semmit. Juan Naranjo. Köszönöm. Hon. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve porque sé que le preocupa el tiempo y tenemos eh, bastantes. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, hogy nincs sok időnk, és még sok mindenről kell beszélnünk, de azért eh, mégiscsak hozzá kellett szólnom a témához. Hát szinte elállt a lélegzetem, amikor önt hallgattam, főként, ami az érvelést illeti, amelyet említett, mint hogyha számlákat meghamisították volna, illetve nem jól dolgoznának a, közigaz- a hatóságok. Hát nem tudom, itt talán valami személyes sérelem, és az érvek keveredtek egymással, és ebből erett a jogi kötelezettségeink értékelés. Hát kedves Andrásson asszony, legyünk tisztelettel az igazság és a tragédiát elszenvedők iránt, úgy gondolom nem szabad ezt ürügyül használni, hogy megkérdőjelezzük a számlák valóságát, és így tovább. Most pedig azzal kapcsolatosan, amit az elnök úr mondott, tudom, hogy Nyilván bízni kell a soros elnökségben is, hogy valamiféle eredményre vezeti majd a tárgyalásokat, de hát hogyha az elnökség szintjén van valamiféle ellentmondás, akkor az elnökségnek kell elsimítani a helyzetet. Neki kell hidat vernie a tanácsnál. Eddig ezt nem tették meg, és ugye a kifizetése, kötelezettségvállalások problémája ez nem csak virtuális probléma, kőkemény, kézzelfogható dolgokról van szó. Úgy gondolom a soros elnökségre kell nyomást gyakorolnunk, hogy az valóban alakítson ki valamiféle tanácsi álláspontot. Jan Mulder következik. Köszönöm szépen, rövid leszek. A megoldás kulcsa szerintem még mindig a pótköltségvetés. Tavaly abban egyeztünk meg, hogy a bizottság új számokat fog előterjeszteni, illetve hát legutóbb és komoly megegyezési törekvés lesz a részünkről is. A tanácsnak pedig ezt a saját ígéreteit be kell tartania, erre majd emlékeztetjük. Ami a pótköltségvetést, a hatostat illeti, ha a tanács ö, teljesíti a kötelezettségvállalásait, akkor 2013-ról kell majd beszélni, mert ott is ö, lesz gond a kifizetésekkel, ott is hasonló helyzetet látok, de ott is ugyanilyen megoldást kell találni, pótköltségvetéssel és kompromisszummal megoldható lesz ez. Köszönjük, kollégák! Néhány... Kedves kollégák, néhány dolgot tennék ehhez hozzá. Van egy kis szervezési problémánk a raportőröknek. Giovanni? Giovanni Francesca, úgy értem, úgy tudom, hogy a bizottsággal és a tanácssal most akartak leülni, tárgyalni, de most szavaznunk kell, ugye? Azt javaslom tehát, hogy akkor most rátérünk a szavazásokra. Megszavazzuk az ötös dabot, különös tekintettel arra, hogy önnek, mint olasznak ez mennyire fontos és aztán vagy marad a szavazás további részére is, vagy pedig megy és végzi a munkáját. Tehát amennyiben egy baloldali és egy jobboldali képviselő elmegy, akkor végül is az egyenleg változatlan, tehát ez a House of Commons-ban is így van, ezzel nincsen probléma. Remélem. Most pedig akkor megköszönöm a hozzá, a hozzászólóknak az elmondottakat. Most pedig a főigazgatóhoz fordulok. Az Európai Bizottság elkezd most dolgozni az új javaslaton. Nekünk az az érdekünk, hogy olyan jól előkészített, közösen előkészített új költségvetési tervezetünk legyen, amelyről mindenki tudja, hogy el fogják fogadni. Mindenki nyilván megtartja az intézményes felelősségét, vannak javaslatok, amelyeket a bizottság nem tehet meg, még akkor sem, illetve kénytelen olyan javaslatokat tenni, amelyekről tudja, hogy valójában úgysem fognak átmenni, de Nyilván ezzel nekünk kezdenünk kell valamit tudni. E, tudnunk kell, hogy e, a, e, biztosoknak kell lennünk abban, hogy ez nem fogja lelassítani az egész folyamatot a parlament és a tanács számára. A parlament szempontjából, és ezt már mondtam a hétfői trilógus során is, mondom újra, akkor most nyilvánosan, az a, a Költségvetés Bizottság előtt, a non-paper, a kompromisszumok, amelyeket a bizottság az asztalra tett péntek délután, este fele, nos, ez egy olyan dokumentum, ez a non-paper, amely elfogadható, mint munkaanyag, mint alapdokumentum, alapanyag. Nem fogadjuk el az egészet, de elfogadjuk tárgyalási alapnak, munka alapnak. Nem tudom, hogy a tanács mit szól ehhez az anyaghoz, de mi el tudjuk fogadni, mint alapanyagot és innentől kezdve önök elkezdhetik a költségvetés tervezetének kidolgozását, hogyha erre a non paper alapozzák, az számunkra elfogadható lesz. Hogyha ezt a dokumentumot veszik kiindulási pontnak, akkor nyilvánvaló, hogy a bizottság elmozdul hat ettől, de figyelembe kell vennünk, hogy az Európai Bizottság eredeti javaslata és a mai nap között nagyon sok minden történt. Azóta a parlament is és a tanács is módosítókat nyújtott be, és nyilván ismerjük nagyjából egymás álláspontját. A bizottság felé még az a további üzenetem van, hogy a bizottságon belül se legyen kétség afelől, hogy mi a mi véleményünk a számlákról. Hogyha a hatos dabbal kapcsolatban módosítani szeretnének, valószínűleg, vagy módosítani kell, valószínűleg az még tovább fogja növelni az összeget. Ugye a 9 milliárdos összeg néhány hete alakult ki, azóta folyamatosan érkeznek a további számlák. És akkor most megköszönöm hogy a tanácsnak is, hogy itt van, és így hozzájuk is intézhetek pár szót a tanács elnökségéhez. Mint ahogy Zsanzsan úr is mondta, a hatos költségvetési módosítót a tanácsnak meg kell fontolnia, vagy elfogadja, vagy elutasítja, de tudni kell, hogy eljárás jogilag nem vesztegethetünk időt, mert akkor azt kockáztatjuk, hogy kitolódik az egész 2013-as csomag szavazása. Itt a tanács előtt is el kell, hogy mondjam, bár önök is ezt elszenvedték csak úgy, mint mi, hogy itt egy olyan problémával szembesülünk, amely nem egy olyan politikai probléma, amely a tanácsot a tagállamokkal állítja szembe. Ez egy, ez mindössze ez nem egy olyan probléma, ami tavaly történt például, hogy a tanács és a bizottság szembe került egymással, és a számokról kellett vitatkozniuk. Most egy olyan problémánk van, amely eredetileg technikai problémának ígérkezett, és azóta viszont eszkalálódott, és még nagy politikai probléma is lehet ebből a tagállamok között. Ugyanis egyes tagállamok, miután a bizottság igazolta a számokat, nem vitatják a számokat, de mégis úgy gondolják, hogy egyes országok túl sok számlát küldözgetnek Brüsszelbe. És ez nem igazán elfogadható helyzet. Ez egy olyan helyzet, ami nem elfogadható. És hogyha nem akarjuk azt, hogy szembeálljanak a tagállamok, hanem egész egyszerűen csak mint egy figyelmeztetéssel élünk, hogyha ez a blokkolás megmarad, ez a, ez a helyzet így marad, ahogy volt, akkor arra kényszerülünk, ami eddig még nem került szóba, hogy megnevezzük ezek a tagállamok nem hajlandók ezt a pénzt kifizetni ennek és ennek a tagállamnak. Ugyanis erről van szó ma. Két következtetést lehet levonni ebből a valóságból. Egyébként egyik ország kategória sem akarja elfogadni ezt valóságnak, de kettő következtetést lehet levonni. Először is az, hogy politikai megállapodásra kell jutnunk, és az eljárást javítanunk kell, igazoltatni vagy tanúsítatni kell a számlákat, amelyet onnantól kezdve senki nem vitathat minden országban, beleértve azokat az országokat, amelyek komolyabbnak tartják magukat, mint a többiek, és aztán mégsem tudják tanúsítatni vagy igazolni a saját számláikat, és itt például a saját hazámról beszélek, mondhatnék más országot is, nem csak dél-európai országokról van szó, de nem említek most meg több országot. És aztán a második következtetés az az MFF tárgyalásokra vonatkozik. E, saját bevételekből kell finanszírozni az európai költségvetést, mert amíg ki vagyunk szolgáltatva a nemzeti finanszírozásnak, addig ez áll fenn, ez a helyzet, egyre súlyosabb lesz a válság, egyre több pénzt pénzt kell fizetni a tagállamoknak, és mind a fizető országok adófizetői, mint pedig a nettó kedvezményezett országok között fennmarad a konfliktus. Főigazgató úr, nem tudom, akar-e reagálni ezekre a felvetésekre? Szidónia intézett önhöz egy kérdés, de talán mások is. Très, très brièvement, président. Rövid leszek, elnök úr. Jörán kérdezett rá a helyzetre, hogy a 2012-es 13-as helyzet miben hasonlít egymásra. A költségvetés tervezetében itt leírtunk valamit, amire most emlékeztetnék. Tulajdonképpen halva született ez a 30 milliárd, amely abból indult ki, hogy a 2012-es kifizetések garantáltak. Sajnos látjuk, hogy nem. Önök is ugyanúgy ismerik a helyzetet, mint én, és ugyanez most 2013-ra is levonható ez a következtetés, ami pedig Szidónia kérdését illeti. A globális és összes átvitel szempontjából. Itt nem csak arról van szó, hogy ezeket esetleg el lehetne, kellene halasztani, vagy variálni a költségvetési sorokkal, meg valamilyen módon későbbre halasztani akarni őket, hanem mert Egyszerűen az a probléma is felmerül, hogy sok költségvetési kör, soron belül többet kell kifizetnünk, mint amennyit terveztünk. Ilyen is van, és normális helyzetben kiegyenlítik egymást a túlfizetések és alulfizetések. Lehet ezekkel még játszani és egyensúlyt teremteni, csak most ez valahogy nem működik. Az össz átvitt összeget azonban elfogadt megnyitották kedről szerdára viradó évfél környékén, tehát tanács egyéb kommentárokat nem fűzött ehhez, tehát ezzel de facto elfogadtuk az átvitel tényét. Egy jövő év elején benyújtandó esetleg új pótköltségvetés hogy miről szóljon, az persze más kérdés. A bizottság az alapján, az információ alapján, amelyet a technikai főgazgatóság nekünk is eljutott, meg a tagállamoknak is fog javaslatot tenni, és biztos, hogy kiderülnek majd, hogy van, kiderül majd, hogy vannak gyenge pontok, amelyeket a tanács maga is ö, húzni fog a kötelezettségvállalások és fizetések köréből. Ugyanakkor sok olyan kifizetés van, amire szükség van, amelyeket fel tudnak, akarnak használni. Ennyit tudok erre mondani első körben, elnök úr. Köszönöm. Azt javaslom akkor önöknek, hogy térjünk át a szavazásra és raportőrén kérésére, kérésére kezdjük a 11-es napirendi ponttal, amely az ötös dab. Tehát egy szavazás lesz, együtt szavazunk a jogalapról, illetve a költségvetési módosításról, amely szükséges ahhoz, hogy az Emilia-romániai földrengés áldozatait meg tudjuk segíteni 560 millióval. E, ki van mellette? Ellene. Kettem. Tartózkodók. Köszönjük. Bizonyára az áldozatok, e, e, a túlélők méltányolni fogják a szavazás kivenetelét. Legalább ezzel végeztünk. Il y a, il y a des virements aztán van egy Francesca Féli átcsoportosítás, 23-as cikk. Ezt gyorsan Francesca esetleg elmondaná nekünk? Si tratta di eh, stanziamenti collegati al fondo di globalizzazione. Igen, olyan forrásokról van szó, amelyek az európai globalizációs eh, alkalmazkodási alaphoz kapcsolódnak, de erről még nem szavazhatunk, mert a hatos pót költségvetéssel ez összefügg, tehát a kifizetésekre nincs lehetőség, nem tudunk szavazni. C'est ça. Mais alors, il y a trois autres virements. Van három másik átcsoportosítás a 36, 37, 38. On, a, on avait prévu trois autres virements. Szó volt három másikról, 36, 37, 38. Ezt is halasszuk? El lehet halasztani? Très bien. Donc, euh, sur ces virements, Madame la rapporteure. Euh, rapporteur asszony, akkor ezekhez valamit akar mondani? A 36-37-38-as nem a globalizációs alapra vonatkozik, hanem más átcsoportosításokra, hogyha ezzel kapcsolatosan senkinek nincs ellenvetése, szavazhatunk. Tehát blogban szavazunk 36-37-38-asról, ki van mellette? Köszönöm, ellene ketten ellene tartózkodók, egy tartózkodás, Páska úr. Akkor köszönöm, elfogadtuk ezeket. Je libère les Akkor elengedem a raportőröket, de nem kergetem el. Most akkor folytatjuk a szavazást. Nem kell szavaznunk most már arról a fél tucat globalizációs alappal kapcsolatos témáról, amely amely a napirenden volt, mert addig, amíg a DAB 6-os nem fogadjuk el, addig nem tudjuk ezeket a pénzeket mobilizálni. Ezért most a 20-asról fogunk szavazni, ami Stavrakakis raportőrünk munkája, a polgári védelmi mechanizmus, az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusa témájában Stavrakakis jelentés, mindenki itt elhozta a szavazókártyáját? Az enyém például nincs itt. Voilà. Ah, Bien. Bien. Alors, on va essayer de voter à main levée. Euh, sinon, tant pis pour moi. Na, nézzük. Megszavazhatjuk a 7-es, 8-as módosítókat blogban, mellettük. Köszönöm, ellenük. Ketten ellene tartózkodás. Egy tartózkodás. Köszönöm, elfogadtuk. 25-ös. Adina Joana Valáni. Az előadó támogatja ki még. Aha, ki van ellene? tartózkodás ellenőriznünk kell. Elindítom a szavazógépet. Lezárom a szavazást a 25-ösről. 13 igen, 14 nem. Tehát elutasítottuk. Én is az ellenzők között vagyok, de amúgy is meg lett volna az ellenzők többsége. Van még valaki másnak is ilyen kártyás problémája? Ön is hasonló cipőben jár, mint én? Megvan a szavazókártyája? Yeah. Uh, bon, mais le, le, <laughs> le, le, vous êtes contre Ön ellene vagy mellette van, mert ön igennel szavazott én nemmel, tehát akkor az eredmény nem változik, vagy ön is ellene van, akkor meg pláne. Akkor önt még hozzáadjuk. Tehát 15-13 arányban elutasítottuk. Elnézést. Rátérünk a 9-esre, előadói mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 26-os, amely ezzel kompatibilis, mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 27-es jön. Velán asszonytól. Előadó támogatja ki még? Ellene? Nem egyértelmű. Tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan. 27-es módosító géppel. Én vagyok az egyetlen, aki nem használ el a kártyáját, mert Kluta asszony megtalálta. Jó. Lezárom a szavazást. Lezárom, lezárom. A számítógép mintha még nem reagálna. 15-13 arányban ezt elfogadtuk. Tudunk szavazni a 10-esről, 11-esről együtt? Elle, mellettük? Ellenük? Négyen ellenzik, tartózkodás, elfogadtuk őket. 28-as Valánasszonytól előadó támogatja ki még? ellene. Egy a tartózkodás elfogadtuk. 12-es, 13-as együttesen mellettük, ellene ők tartózkodás elfogadtuk ugyanazzal a többséggel, mint az előbb. 29-es Velán mondja, elodó támogatja ki még mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14 15 es együtt mellettük ellenük egy-két tartózkodás mellett elfogadtuk, 30-as mellett erőd a támogatja ki még, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 31-es visszavonták, 16-os, 17-es együttesen kerül szavazásra, ki támogatja őket, ki van ellenük, tartózkodás, elfogadtuk őket. A preamulum bekezdésekről szavazunk. Hármas módosító, előadó, módosítója. Lehetne blokkosan mindegyiket? Nem. Jó, akkor a hármas mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. A GUE tartózkodott. Ötös mellette. Ellene. Tartózkodás. A GUE most is tartózkodott. Elfogadtuk. Hatos mellette. Ellene Tartózkodás. Nincs tartózkodás, elfogadtuk mind a négyet. Némi kis különbséggel ezek között. 19-es Ferlendes úrtól kitámogatja az előadón kívül ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 20-as, 21-es Kaza úrtól megszavazhatjuk őket együtt? Igen. kitámogatja őket? Ellenük tartózkodás. Elfogadtuk őket. 22-es felrendes úrtól mellette, előadó támogatja, ellene, tartózkodás elfogadtuk 23-as, 24-es együtt, mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk őket. Most a jogalkotási állásfoglalás tervezetről szavazzunk. Egyes módosító, előadói módosító kitámogatja, ellene, ketten ellene tartózkodás nincs, elfogadtuk 18-as Fernandes úrtól, az előadó támogatja mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás elektronikusan fog megtörténni, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. 26 igen, két nem a született, tartózkodás nem volt, nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. Most pedig megnézzük a 28-as számú, 21-es számú napirendi pont alatt a Kreatív Európa programot. Barbara Matera ennek a témának a felelőse. Mindenki tud szavazni, remélem. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es Geyer úrtól mellett az előadó nem támogatja, ki támogatja? Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Most minden következő módosítót én blokkosan szavaztatnék meg a 8-tól 14-esig, 13-asig, ezek mind előadói módosítók a 13-asig. Jó, 8-astól 13-asig egyben. Van, aki ellenzi? Jaj. A portugálok most egy kicsit betesznek nekünk. 8-as módosító, ki támogatja? Ellene? Négyen, öten, tartózkodás. Elfogadtuk. 9-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene, négy tartózkodás mellett elfogadtuk. Tizenhármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. tizennégyes mellette, ellene, Tartózkodás. Elfogadtuk. Itt nagyobb volt a többség. Egy kicsit különböznie kellett a szavazati arányoknak, és ez be is következett. A 15-öst visszavonták, a 16-os, 17-esről együtt szavazhatunk? Igen, nem? Nem. 16-os mellette? Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Furcsa, hogy az egyiket baloldali, másikat jobboldali többséggel. 18-as két részben szavazunk róla. Az első része within the meaning in terms of kifejezésig tart. Ki támogatja ezt? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, the program shall consist of for the media strand kifejezéssel kezdődik. Előadó támogatja ki még. Az egész néppár támogatja? Reméljük. Ellene mindenki más. Tartózkodás. A PP-t most akkor legyőzték a többiek, elutasítottuk a második részt. 25-öst visszavonták, a 19-es előadói módosító kitámogatja, ellene tartózkodás, elfogadtuk. A preambulum bekezdése következnek, 20-as módosító Kaza úrtól mellette, az előadó támogatja, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 3-as előadói módosító kitámogatja, ellene négyen liberálisak, nem? Elfogadtuk mégis 21-es Keza úrtól előadó támogatja mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 22-es az előadó részenkénti szavazást szeretne, az első támogatja, a második rész nem. Az első rész az in order to-ig tart, ki támogatja még, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész az investment centric knowledge kezdődődik, az előadó azt nem támogatja, ki támogatja mégis. Jan Mulder ellene, Jan Mulder <laughs> tartózkodás mm, izgalmas dolog a szavazás. A hollandok kiszámíthatatlanok. A második rész elutasítottuk. Négyes előadói módosító kitámogatja. Ellene. Tartózkodás néhány tartózkodás mellett elfogadtuk, 23-as Geyer féle, eludó támogatja, ki támogatja még, ellene, öten tartózkodás, elfogadtuk, Ötös, ös lehet együtt szavaznunk? Jó, mellettük, ellenük, hárman, tartózkodás nincs, elfogadtuk őket, jogalkotási állásfoglalás tervezett az egyes kettes módosítókat összevonom, kitámogatja őket, ellenük tartózkodás, két-három tartózkodás mellett elfogadtuk, zárószavazás következik, megnyitom a szavazást. szavazzanak. Ha mindenki szavazott, ha mindenki, mindenki, mindenki szavazott, akkor megállapítom, hogy 22 igen, ha két nem és három tartózkodó szavazat mellett elfogadtuk ezt is. Gratulálunk az előadónak. Folytatjuk uh, a szavazást ugyanezen előadó Matera asszony másik jelentésével. A polgárok Európája témában. A két elsőt összevontam, megszavazhatjuk? Előadó mit mond erre mellettük? Nem lehet együtt szavazni. Ám legyen, hatos akkor, mellette. Ellene. Tartózkodás, két tartózkodás, elfogadtuk, hetes mellette. Ellene. A liberálisok és ezt is elfogadtuk, de más többséggel. 8-as visszavonták, 12-es az előadó támogatja ki még ellene. Ketten tartózkodnak, mint mindig, elfogadtuk. A 9-esről szavazunk, ki támogatja. Ellene tartózkodás elutasítottuk, tízes előadói módosító mellette, ellene tartózkodásra ezt elfogadtuk. Úgy tűnik, hogy tényleg külön kellett ezekről szavazni. Preambulum bekezdések, hármas mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Geyer féle 11-es mellette, ellene ketten ellene vannak tartózkodás, elfogadtuk, a négyes visszavonták, az ötösről szavazunk mellette, ellene, egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Jogalkotási állásfoglalás tervezet, két módosító van hozzá, lehet őket együtt szavazni? Együtt, jó, mellettük, ellenük, tartózkodás, két tartózkodás mellett elfogadtuk, záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Neki szavazott? Nem szavazott még mindenki? Majd hozzáadjuk. Most zárom le a szavazást. 25 igen, két nem szavazat született, nem volt tartózkodás. Valaki még szóban hozzá akarja fűzni a szavazatát? Nem működik valami? Mellette vagy ellene? Mellette. Akkor 20 7 igen szavazat, két nem szavazat és tartózkodás nélküliség mellett elfogadtuk. Gratulálok az előadónknak. Alors, nous, nous, avons, nous passons maintenant. Euh... Most akkor José Manuel. Fernandes úr témájára térünk át, 24-es napi rendi pont. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aos... Köszönöm szépen, elnök úr. Ami ezt a pontot illeti, illetve ez, ezeket a módosításokat, semmi gond nincs vele. Ami az átcsoportosítást illeti, 9-es átcsoportosítást, még, mégpedig a régiók bizottsága esetében itt 5 millió euróról van szó, ami jogi költségekre vonatkoztatható. Elnézést mondja a felszólaló, de francia kifejezéseket kell használnom. Ami a tízest illeti, Szemben azzal, ami a Coco News-ban áll, 10 millió euróról van szó, és nem 195 ezer euróról. Ez a módosulás, változás abból adódik, hogy a, ez a módosítás a mobilitásra vezethető vissza, elnézést kér a felszólal, 12 ezer euróról van mégis szó, ezzel semmi gond nincs. Aztán további változások az Európai Parlamentre vonatkozóan. Emlékszem, hogy a szakbizottság 5%-os csökkentést eszközölt, mégpedig az utazási költségek vonatkozásában, és ezt a munkacsoporti tárgyalások során sikerült elérni, miután természetesen egyeztettünk az Európai Európai Parlament elnöki értekezletével is. Tudom, hogy a munkacsoport folyamatosan tájékoztatta a koordinátorokat a lehetséges megoldásokról, hogy ez az 5%-os csökkenés megvalósuljon az utazási költségek területén. A 2011. októberi ülésünkön ezt meg is tettük. 15%-ot helyeztünk tartalékba mindaddig, amíg nem látjuk, hogy hol lehet csökkenteni a költséget, és mint ahogyan mondtam, a munkacsoport munkájának köszönhetően a költségcsökkentés megtörtént, illetve sikerült erre javaslatot tenni. Most már képesek vagyunk ennek folyamányaként felszabadítani ezt a tartalékot. A, rátérnék most az Európai Történelem házára, ismerik a témát. Szakbizottságunk már hosszú éveken keresztül kötelezettségeket vállalt ezen a téren, maga az Európai Parlament, mint egész is, és egy terv született, és ennek a tervnek az alapján stratégiát dolgozhatunk ki, amely hosszú távú stratégia, és az összes előfeltétel teljesült az erre, vonatko- erre a tartalékra vonatkozóan, így tehát ez az átcsoportosítás, a kilences átcsoportosítás is elfogadható erre a két millió euróra vonatkozóan. Úgy gondolom, ezt szavazatunkkal támogathatjuk, illetve támogathatjuk mindezen átcsoportosításokat. Köszönöm. Hello. Nos, akkor én azt javaslom önöknek, hogy először szavazzunk a régiók bizottsága átcsoportosításról, a 9-esről és a 10-esről. Ki van mellettem? Köszönöm, ellene. Kettem, tartózkodók, elfogadtuk. Ami a parlamentet illeti, a C07-es, ki van mellette? Ellene. Kettem, tartózkodók, egy, ezt egy tartózkodás volt, ezt elfogadtuk. A C08 ki van mellette, ellene, ketten ellene, Klute úr, e, ellene vagy mellette? Akkor mellette. E, tartózkodás elfogadtuk, e, egy tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Nos, akkor most Alfonzi úr nak sietős a dolga, ezért most előre vesszük a 9-est, amely a halászatról szól. Önél szó, kedves kollega. Köszönöm, elnök úr, hogy egy kicsit felforgatta a napi rendet miattam, de hát ilyenek a kötelezettségeink van tehát egy véleményünk a tengerészeti és halászati alappal kapcsolatban, amely az Európai Unió exkluzív kompetenciája, és amelynek célja az az, hogy fenntartható versenyképes halászati politikát alakítsunk ki, valamint egy területi kohéziót is, ez is összefügg, és mindennek a viszonyrendszere a halászattal kapcsolatban. Ennek a politikának a zöld halászat a középpontja, valamint az akvakultúra és egy szolidaritási politika a következő évre vonatkozóan át kell alakítanunk a halászati politikánkat, átállni erre a fenntartható halászati modellre. Mindenki tudja a kollégák közül, hogy nem sikerült még megtalálni a természetes erőforrásokkal az egyensúlyt, és nem sikerült az erőforrások megfelelőbb, a megújulást is figyelembe vevő kihasználását elérni Szeretnénk tehát olyan gyakorlatokat kialakítani a halászatban, amelyek környezetvédelmi szempontoknak is megfelelnek, és amelyek tengerészeti politikánk egyéb elemeivel is összhangban vannak. Tehát a fenntartható halászati politika és gyakorlatok az Európai Bizottság javaslatában. Többek között azt az új pontot hozzák be, hogy a helyi kisüzemi halászatot is támogatni kell. Emellett a nők szerepére is kitérnek, különös tekintettel vállalat cégvezetői szerepére. Ez a program szintén odafigyel egyéb tengerészeti ágazatok, illetve foglalkozások sorsára is, olyan tevékenységekre, amelyek összefüggnek a halászattal, és ahonnan a jövedelmek egy része a halászattal kapcsolatos. Egy másik olyan új dolog van az anyagban, amit, támad, amit támogatni tudunk. Itt a tudományos kutatások támogatásáról van szó. Gyakran kialakul a polémia a tudósok és a gyakorlati szakemberek között, hogy mi legyen a legnagyobb hozam, illetve mennyi legyen a kifogható hal mennyisége, ezt próbáljuk megoldani. Tehát ezen céloknak megfelelendő a bizottság arra tesz javaslatot, hogy 2014 és 2020 között 2,6%-kal növekedjenek az előző időszakhoz képest a ráfordított összegek, amelyek révén teljesíteni sikerülhet ezeket a célkitűzéseket. Ebben a véleményben mi néhány módosításra teszünk javaslatot Kicsit összefügg ez az összes többi alaphoz való hozzáállásunkkal. Nyilván annak függvényében tudjuk ezt teljesíteni, hogyha a tagállamok az anyagi hozzájárulást vállalják, amennyiben a tanács pedig csökkenteni akarja a kiadásokat, meg kell mondaniuk, hogy hol és mit akarnak csökkenteni. Szeretnénk fenntartani azt az alkotmányos rendet, amely a parlament szerepét figyelembe veszi. A módosítók két irányba vezetnek. Az első az a kisüzemi partmenti halászat támogatása. Ezek területrendezési célból is fontosak. Azt gondoljuk, hogy ők voltak a leggyengébb láncszem eddig a halászati politikánkban. Negatív következményei voltak az eddigi halászati politikáknak azokra a partmenti területekre, ahol ilyen kisüzemi halászat folyik. Emellett a hagyományos szervezeteket, szerveződéseket is támogatni akarjuk, földközi tenger térségében olyan szervezeteket, amelyek koordinálják a halászati tevékenységet az adott térségben, és amelyek ősi módszereket alkalmaznak, ezeket tiszteletben kell tartani ezekre kitekintéssel kell, hogy legyen az Európai Unió jövendő halászati politikája is. Ezek lennének a véleménytervezet főbelemei elnök úr. Köszönöm, kedves kollega. A halászati témában ugye az antik idők óta a földközi tengeren e, egy nagyon különleges és hatékony önszerveződési halászati e, módszer alakult ki, e, legalábbis a földközi tenger északi partvidékén. Tehát Alfonzi úr jelentése, a módosítók benyújtási határideje holnap 10 óra, december 6-án szavazunk, ami lehetővé teszi majd a halászati bizottságnak, hogy február 19-én szavazzon az anyagról, tehát elég sok idejük lesz, és a plenárisra pedig márciusban kerül az ügy. Kicsit szlalomozok a napi rendel, mert megpróbálok mindenkinek megfelelni, mindenkinek az igényét kielégíteni. Je, euh, alors, je vais maintenant euh, revenir au point... Most visszatérünk a 25-ös pontra, mert Monika Holmeyernek is el kell mennie közülünk. A főigazgató urat pedig arra kérném, hogy maradjon még néhány percig, mert utána viszont az MFF jön. Nagyon sajnálom, hogy így hátráltatom az ön munkáját, és nagyon bonyolult az életünk ma. Méltányolnám, ha itt maradna. Kedves Mónika, Building Policy következik. Mik a hírek? Nagyon-nagyon rövid leszek. A kollégákkal egyetértésben nem akarunk most itt nagy vitát kibontakoztatni. December 3-án lesz egy állásfoglalás, mert van még néhány nyitott kérdés a bizottság felé, ezért a mai vitát, minek utána a, nincs megválaszolva még az összes kérdésünk, meg is spórolhatjuk magunknak. Egy nagy projektről van szó, azt gondolom a tervezés részletekben menő, de még korai szakaszban van, ezért konkrét állásfoglalást fogunk megfogalmazni, hogy bizonyos pontok, ilyen a 10%-os tartalék és így tovább biztosított legyen, és hogy a költségek tervezett keretét ne lépjük túl. Donc, notre rapporteur nous... Nos, azt mondja nekünk az előadónk, hogy nem tud most a dosszéval bennünket szórakoztatni, mert nem kapott megfelelő információkat a bizottságtól, tehát azt javasolja, hogy a vitát is és a szavazást is halasszuk el a következő alkalomra, amikor talán megérkeznek a szükséges információk. Et donc, euh, donc on fera un avis. És aztán tudunk majd véleményt írni. Ugye? Tehát abban egyetértettünk, hogy vélemény lesz, e, és a véleményről meg majd nyilván szavazunk a vélemény tartalmáról. Nos, köszönöm. Következik az MFF. Egy, egy hét egy mondatban összefoglalva a helyzetet, a ciprusi elnökség végre úgynevezett kompromisszumos számokat tett le a ciprusi elnökség nevében, e, és így kialakult a számok rendszere, ha úgy tetszik. Aztán néhány nappal később, tegnap, 0 óra 10-kor, Van Rompuy, aki úgy tűnik, hogy éjszakai állatfajhoz tartozik, de hát valójában úgy értettem ezt, hogy napi 24 órában dolgozik, elkészítette a saját számait, és ezek ilyen kompromisszumos javaslatok az Európai Tanács részére, amire november 22-23-án kerül sor. Mielőtt megadnom a szót raportőrnek, Ivajló, én először azt mondanám, hogy a főigazgató urat hallgassuk meg, jó? Főigazgató úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Ma reggel az állandó képviselők tanácsában nagy vita volt Van Rompuy javaslatáról, és az Európai Bizottság is lehetőséget kapott, hogy elmondja a véleményét, és azt most elmondom, hogy mit mondott az Európai Bizottság a Korepernek. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy a javaslat, amelyet ő tett le az asztalra, a legkiegyensúlyozottabb, és nagyon sajnáljuk, mint Európai Bizottság, hogy további kérdés csökkentéseket láttak szükségesnek. Második dolog, amit elmondtunk, mint Európai Bizottság, hogy elismerjük azt, hogy Van Rompuy elnök javaslata tiszteletbe veszi azt az egyensúlyi helyzetet, figyelembe veszi azt az egyensúlyi helyzetet, amely már az eredeti javaslatban is szerepelt, és erről én már beszéltem korábban is. Ez önmagában jó dolog. A harmadik dolog, az Európai Bizottság örömét fejezte ki amiatt, hogy a saját bevételek témájában bizonyos eredmények, bár szerény eredmények látszanak megvalósulni ÁFA területen például 2021-es eh, dátummal, amikor is egy újabb héja rendszer látszik körvonalazódni, illetve a pénzügyi tranzakciós adó még hogyha csak megerősített együttműködés formájában valósul is meg, szintén saját bevételnek minősíthető, amelyre esetleg később számíthatunk, Hogyha a tagállamok, vagy azok közül néhány bevezeti ezt a tranzakciós adót, tehát támogatásunkról biztosítottuk Van Rompuy urat ebben az igyekezetében, ebben a folyamatban. Ezt a négy dolgot szerettem volna elmondani önöknek arról, hogy mit gondol az Európai Bizottság arról a 75 milliárd eurós csökkentési kísérletről, amelyet letettek most az asztalunk. Merci bien. Uh, monsieur... Köszönöm. Hardong úr kért szót. Tong. Ehm, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy a ciprusi soros elnökség nap mint nap keményen dolgozik. Örülök Fáron Bolyúr éjszakai erőfeszítéseinek is, ezt már a múltkor is elmondtam. Örülök, hogy a tanács ilyen keményen dolgozik, és nagyon várom a jövő heti csúcs eredményeit is. Köszönöm. Hartong úr, ön is látja, hogy a ciprusi elnökség két javaslata, illetve nem ugyanaz a javaslat a ciprusi elnökségtől és Van Rompuy elnöktől. Ehm, ugye egyrészt van a főösszeg, és aztán vannak az azon belül éliosztások. Ivaló, akar valamit mondani, vagy kommentálni ezt a helyzetet? So, very brief comment. Uh, Csak egy nagyon rövid megjegyzésem lenne, elnök úr. Azt gondolom, hogy uh, nagy mértékben egyetértünk a bizottsági javaslattal, és remélem, hogy a bizottság álláspontját fenntartja mindaddig, amíg nem születik megállapodás. A parlament nagy többséggel megszavazta a félidős, félidei jelentést, és ennek alapján nem tudjuk elfogadni azt, hogy a költségvetést még tovább megkurtítsák, nem tudjuk elfogadni az átfogó kurtítást, megszorítást, anélkül, hogy figyelembe vennék a különböző szakpolitikákat, nem látjuk, hogy a különböző eszközöket figyelembe vennék, nem látjuk, hogy a saját forrásokról szóló megállapodás milyen alapokon nyugszik. Egyetlen pozitív meglátásunk van a az eddigi javaslathoz képest, az, az arra való hajlandóság, hogy legyen egy félidős, félidei Mindenképpen ragaszkodunk ehhez a félidei áttekintéshez, és kötelezővé szeretnénk azt tenni, és hozzá kell kapcsolni a 2018-as költségvetéshez, amely ugye a kellős közepén található több éves pénzügyi keretnek, de úgy látjuk, hogy pozitív irányba haladunk ezen a téren. Az összes parlament számára fontos kérdésben azonban hátrafelé haladunk ezzel a javaslattal. Köszönjük, Ivaló. Ann. Yes, thank you. Well, Köszönöm. Köszönöm szépen. The new things. Köszönöm, a bizottság említette, hogy új fejlemények vannak az új saját bevételekkel kapcsolatban, és hát érdekel, illetve kíváncsian várom azt, hogy a tagállamok ez, ehhez mit szólnak különösen azzal kapcsolatban, hogy az olyan hagyományos saját bevételeket, mint a vám, hogyan szedik be a jövőben, ami úgy tűnik, hogy változatlan, de megváltoztatják azt az összeget, amit a tagállamok megtarthatnak maguknak adminisztrációs költségként, 25-ről 15%-ra csökkentik, ez bizonyára Hartong úrnak például nem tetszik. Emellett ott vannak ezek a visszatérítések, rabatok, amelyekkel Fandrompoly úr támogat, foglalkozik. Németország, Hollandia és Svédország egy konkrét összeget kapnak, míg Nagy-Britanniának egy örök visszatérítése van, ha úgy tetszik. Aztán a korrekciókat a GNI kulcs alapján fogják eh, kiszámolni. Ez például az én hazám szempontjából fontos, mert eh, ránk eh, különös súlyjal nehezedik a brit rabat, és ez is egy módja annak, hogy Dánia igényeit figyelembe vegyék. Ami a saját bevételeket illeti, a héja alapú saját bevételek vonatkozásában jó dolog az, hogy említik ezt, és az új héja bevételi forrásnak át kell vennie a helyét a réginek, majd 2021. január 1-től, ami még jó soká lesz, majd az azt követő MFF-ben kerülne erre sor, tehát egy új héja rendszer lépne működésbe. Jean-Jean úr azt is mondta, hogy az FTT, amely eh, eh, jelenleg eh, megerősített együttműködésen belül üzemel, ennek a kétharmadát figyelembe lehetne venni ahhoz, hogy csökkentsék a nemzeti hozzájárulást. Tehát két különböző dologról van szó. Nincs szó viszont arról a hatos pontról, vagy hat pontos anyagról, amit a saját állásfoglalásunkban megfogalmaztunk, és amely szerintünk a tanács számára is könnyebbé tenné az életet, de érdemes meghallgatni majd, hogy mi lesz az Európai Tanács reakciója ezekre az új fejleményekre. Egyes tagállamok valószínűleg csalódottak lesznek, valószínűleg nem erre számítottak. Köszönöm. Köszönöm, Anne. Én úgy gondolom, mint ahogy azt eh, Annis, Zsanzsan eh, úr is mondták, hogy legalábbis ami a saját bevételeket illeti, nem ideális a helyzet, de amit jelenleg javasol az Európai Tanács eh, elnöksége, komoly tárgyalási alapnak tekinthető, aminek én külön örülök, mert ez egy olyan téma, amelyel kapcsolatban Van Rompuy úr személyiségi fejlődésen ment át, figyelembe vett és elfogadott olyan érveket, amelyeket korábban mi vezettünk elő, és ezeket úgy tűnik felhasználta a tanácsban. Ehm, egyébként pedig osztom azokat a véleményeket, amelyeket a raportőreink megfogalmaztak. Ami a módosítókat illeti, Először is ne felejtsük el, kedves kollégák, hogy ezzel a tárgyalások csak most kezdődnek ténylegesen, az előkészítő folyamat fejeződik be, nyilván az Európai Tanácson majd megfogalmazzák a tanácsi, fogal, a tanácsi véleményt, és aztán alakulhat ki egy közös álláspont a parlamenttel az egymás követő elnökségek megerősítették azt a kötelezettségvállalást, amelyet a magyar miniszterelnök tett még annak idején, hogy a parlamentet az első pillanattól fogva partnernek tekintik az általános ügyek tanácsában, és meghívják. Volt havonta egy-egy ilyen találkozó, és az Európai Parlament delegációi meghívást kapnak ezekre az ülésekre. A Dán elnökség alatt egyszer, a ciprusi elnökség alatt kétszer hívtak meg bennünket ilyen informális tanácsi ülésre, tehát ott lehettünk, és ismertethettük a parlament álláspontját, amit figyelembe vehettek a többivel együtt. Ez egyébként lehetőséget biztosít számunkra arra is, hogy bizonyos kormányokkal bizonyos szövetségeket kössünk egyes témákban, más témákban meg más kormányokkal kössünk szövetséget. Schulz elnök meghívására tegnap előtt összeültek itt a parlamentben a kohézió barátai országcsoport vezetői, és a költségvetési bizottság elnökeként is Schulz elnök úrral részt vehettem ebben a munkában, vagy annak egy részében és pontosítottuk azokat a pontokat, ahol a parlament álláspontja átfedi a 15 másik ország a kohézió barátainak a véleményét. Nem mindenben értenek ezek egyet. Nyilván egyet értenek abban, hogy a kohéziós politika fontos, nagy költségvetés kell hozzá, de hogy csak egy témát említsek, a makrogazdasági teendők vonatkozásában, például, hogy ezek mennyiben legyenek függvényei a támogatások kiosztásának, ott azért eltérnek az álláspontok. Például a Connecting Europe Facility szerepét illetően is vannak eltérések, mert úgymond az is a kohéziós politikai költségvetésből származhat, és nem teljesen értenek egyet ebben ezek a tagállamok nyilván nekünk továbbra is kapcsolatban kell maradnunk mind a 27 tagállammal, mint ahogy ezt egy éve tesszük. Ez a szakasz lezárul. Van Rompuy úrnak átadta a javaslatát a ciprusi engedély, e, e, ciprusi elnökség. Van Rompuy úr pedig november 5-e óta kétoldalú meg, megbeszéléseket tart, amiket gyóntatásnak hívnak zsargonba. És hát mi is elmenhetünk, elmentünk Ivalóval gyóntatásra, Ivalóval Annal, Jean-Luc-el, és úgymond gyóntunk Van Rompuy úr kabinetfőnökének hétfőn, szép hosszú beszélgetés volt. Catherine Day eh, is részt vett ezen, aki a bizottság részéről viszi ezt a folyamatot. És itt nem csak technikai, hanem politikai témákról van szó, a szó legfenköltebb értelmében. Most Van Rompuy úron áll az, hogy milyen következtetéseket von le a mi álláspontunkból. Ami a további menetrendet illeti, jövő hétfőn lesz egy utolsó eszmecserénk az elnöki trióval, ez egy munkareggelit foglal magában, itt Brüsszelben, miközben a kollégák nagy része Strasbourg felé úton lesz vagy már oda is érkezik. Delegáció vezetőket meghívjuk erre az étkezésre. Ez előkészíti a brüsszeli általános ügyek tanácsa ülést. Mi akkorra már mind Strasbourgban leszünk. Ez az ez az általános ügyek tanácsa lehetőséget biztosít majd a miniszterek számára, hogy elbeszélgessenek Van Rompuy úrral, Van Rompuy úr javaslatáról. A tárgyalási csomag a Van Rompuy számok köré eh, rendeződik, és ezekhez a számokhoz az általános ügyek tanácsa nem nyúl már hozzá. Az azt követő tanácsra konklúzió javaslatokat próbálnak összehozni. Az általános ügyek tanácsa általában nem tartja magát illetékesnek abban, hogy az európai csúcs konklúzióihoz hozzányúljon, de hát mégis nyilvánvaló, hogy figyelembe kell majd venni az Európai Tanács konklúzióinál a korábbi miniszteri tanácskozáson elhangzottakat is. Ez tehát egy előzetes fázis, amely itt ezzel le is zárul majd. A parlamenten belüli kontaktgrup és Schulz elnök feladata utána az, hogy eldöntse, hogy ugyanilyen típusú kapcsolatokat akar-e vinni a tanácssal is, mint amely a mint amilyen kapcsolatokkal rendelkezett az általános ügyek tanácsával. Ez nem lenne kívánatos, ezt állapítottuk meg, nem felelne meg a szerződés szövegének. Ehm, sajnáljuk, de így van, nekünk érdekünk fűződik ahhoz, hogy betartsuk a szerződés szövegét. Az Európai Tanács tehát a szokásos módon fog lezajlani, legalábbis eljárási szempontból. A parlament elnökét meghívják a bevezető vitára az Európai Tanácson. Minden Európai Tanács egy Európai Parlamenti Elnöki nyilatkozattal kezdődik, amelyben az elnök ismerteti a parlament álláspontját az adott kérdésről, azt az álláspontot, amelyet vagy a plenáris vagy az illetékes bizottság korábban elfoglalt, tehát a napirendhez kötődően az Európai Parlament elnöke beszámol arról, hogy mit gondol a parlament. Most egy napirendi pont lesz az MFF. Tehát Schulz elnök az általunk megszavazott állásfoglás alapján kifejti majd a parlamenti álláspontot. Elfelejtettem időközben mondani, hogy feltettük azt a kérdést is a kontaktcsoportnak, hogy ha mi elfogadunk a tanács előtt, elfogadjunk-e a tanács előtt egy utolsó állásfoglalást, tehát gyakorlatilag előző este, végül is arra jutottunk, hogy ez nem szükséges, mert az múlt hónapban elfogadott állásfoglalás koherens és jól elkészített, amelyet a szavazók 80%-a megszavazott, a képviselők 80%-a megszavazott, a raportőrök reagáltak már a számokra, amelyeket megismertünk időközben, a frakcióvezetők is reagáltak, tehát nincs szükség új szavazásra. Mint ahogy minden Európai Tanács előtt szerdán lesz egy nagy vita, amelyet a ciprusi elnökség képviselője és az Európai Bizottság elnöke nyitnak meg, amelynek témája a tanács napirendje. A tanácson pedig Schulz elnök ismerteti a parlament álláspontját, vagy lesz vita, vagy nem, vagy tesznek felhozzá kérdéseket, vagy nem. Ezt követően Schulz úr távozik, és az Európai Tanács pedig nélkülünk folytatódik. Ezt követően majd az Európai Tanács konklúziói alapján tudjuk eldönteni, hogy hogyan folytatódhat ez a folyamat. Hogyha ekkorra kialakul egy egységes tanácsi álláspont, akkor a labda a parlament felére kerül a raportőreinknek, meg kell fontolniuk a mi reakciónkat, hogy mi legyen a mi reakciónk. Ez egyébként köztünk legyen szólva nem túl valószínű, nem valószínű, hogy rögtön meg fognak tudni állapodni a tanácsban. Mindegy, megnézzük majd, mi történik. Előfordulhat az is, hogy egy ilyen köztes állapotba kerülünk, amely szerintem mindenki számára kedvező lenne. Ilyenkor ugyanis nagyon hosszú, sok, számos megbeszélés után mindenki ismeri a másik álláspontját, mindenki kifejti a saját hazája álláspontját, bizonyos témákban és elvekben közelednek majd az álláspontok, körvonalazódnak a kompromisszum körvonalai, nem a végső kompromisszum, és aztán ez, ennél a stádiumnál a parlament még beleszólhat, reagálhat, valamilyen módon párbeszédbe kerülhet, illetve párbeszédet folytathat az Európai Tanácssal, ahol majd később egy ezt követő európai csúcson folytatódna a munka, amikorra már megint ismerik az Európai Parlament véleményét, és feltételezhetően figyelembe veszik. Ezen forgatókönyv azt jelenti, hogy egy következő tanácsi csúcs előtt lenne még egy előkészítő általános ügyek tanácsa, ahol viszont mi megint részt vehetnénk. Megköszönöm önöknek az MFF-fel kapcsolatos figyelmüket, és áttérünk. Van, -e, aki jobban siet, mint valaki más? Nem? Akkor Júta kap szót, Júta siet, ő az alelnök. Eddig nagyon diszkréten ült itt, de végig figyelt. És most pedig ővé a szó a hatos napi rendi pont. A hatos pontnál a az Európai Bankhatóságról van szó, ez egy olyan ügynökség, amelyet tavaly hoztunk létre, de a jogalkotás révén, amely most egy bankunió irányába mutat, és ebbe beletartozik ugye a bank felügyelet területe is, és amely feladatot főként az EKB lát majd el. Éppen ebből kifolyólag tehát az Európai Bizottságnak az Európai Bankhatóság feladatait némileg módosítania kellett. Erről szól az előttünk lévő szöveg, nevezetesen, hogy az Európai Bankhatóság által milyen feladatokat kell ellátva látnunk. Tehát arról szól a szöveg, hogy a jövőben milyen feladatokat lásson el a bankhatóság. Jelenleg a jogalkotási folyamat elején vagyunk. Nyomatékosan felhívjuk rá a figyelmet, hogy a tanácssal együtt a, az intézményközi megállapodás 74. cikke értelmében, illetve elnézés 47. cikke értelmében meg kell állapodnunk a bankhatóság finanszírozásáról. Ugyanakkor azonban a bizottságnak azt üzenjük, hogy új finanszírozási keretet akarunk abban az esetben, ha lezárul a jogalkotási folyamat. A múltban ugyanis több példa is volt arra, hogy a bizottság által előterjesztett finanszírozási keret esetében az ügynökség létrehozása után nem tudtunk boldogulni, abban az esetben, ha a jogalkotási folyamat során egy-egy ügynökséget újabb és újabb feladatokkal ruháztak fel. Éppen ezért, úgy, ahogy legutóbb az ESMA esetében is eljártunk, szeretnénk, hogyha a bizottság változtatna finanszírozási kereten, hogyha változnak a feladatok, annak érdekében, hogy felkészüljünk az éves költségvetési eljárásra is, hogy ne kelljen, ne jussunk mindig bajba ne álljon elő mindig újra az a helyzet, hogy nem tudunk kijönni a pénzből. A másik módosítás, amelyre javaslatot tettem, arra vonatkozik, hogy elvárjuk, hogy az Európai Bankhatóságot megfelelő emberi és pénzügyi erőforrással lássuk el, hogy igazán eleget tudjan tenni feladatának. Ez sokkal inkább felhívás, mint hogy valamiféle jogi módosító lenne. Azt gondolom, ezt azonban világosan ki kell mondanunk mielőbb, és remélem, hogy a gazdasági szakbizottságbéli kollégák a módosítóinkat saját jelentésükbe is beépítik, hogy a tanácsnak ne engedjünk egérutat. Azt gondolom, ez a legfontosabb. Köszönjük szépen Jutta Anna Jensen. Nos, támogatni tudom Jutta jelentését teljesen világos a helyzet a számomra. Úgy gondolom azonban, egy bizonyos ponton meg kell vitatnunk ezeket a felügyelő hatóságokat, tehát ezt a három felügyelő ügynökséget. A gond velük az, hogy részben a tagállamok finanszírozzák őket. Az Ekon szakbizottsággal ezt megvitatták, többször is panaszkodtak az ügynökségek arra, hogy ez nagyon megnehezíti az életüket, mert nem egy költségvetési, hanem sok költségvetési rendeletnek kell megfelelniük. Gyakorlatilag egy bürokratikus problémáról van szó. Ők azt szeretnék, hogyha az Európai Unió finanszírozna őket teljes mértékben, egy olyan átállásként, részeként, amelynek során eljutnak oda, hogy végül a pénzügyi ágazat maga finanszírozza részben vagy teljes egészében a felügyelő ügynökségeket különböző díjak révén. Tehát költségvetési szakbizottságként egy bizonyos ponton el kell gondolkodnunk majd azon, hogy hogyan kezeljük ezt a helyzetet, és hogyan tudunk elérni egy olyan helyzetet, amikor ez megoldódik, mert mutatkozik rá igény, és igazán megkönnyíteni az ügynökségek helyzetét, és hatékonyabbá tenni őket. Nos, az én ötletem ezzel kapcsolatosan az lenne, hogy egy preambulum bekezdésben például felszólítjuk az Európai Bizottságot, de hát ebben az esetben is aztán a költségvetési rendeleten kell majd módosítanunk, tehát egy preambulum bekezdésben felszól, felszólíthatnánk a bizottságot arra, hogy ezt tegye meg. Értem a gondot, értem a problémát. Tehát ez a fele-fele finanszírozás, ez a 50-50 finanszírozás, ez egy, ez egy trükk volt, mert az egy a kategóriába már nem fért bele semmi más. Nem tudom, hogy ezen az úton sikerül-e haladnunk majd előbbre, de 2014. január 1 kezdve egyébként is át kell gondolnunk a dolgot, mert át kell szabnunk a fejezetet, és hogyha a bizottság erre vonatkozó javaslatot tesz, akkor ezt biztos beépíthetjük ide. Bien, merci bien. Rendben, köszönöm. A dolgok technikai adminisztratív szempontból egyre bonyolultabbak, és ez a megerősített felügyelet a központi bank részéről, ha ezt a bank átveszi, akkor ez újabb részletes vizsgálatot igényel. Köszönjük Jutta, a módosítók benyújtási határideje november 19-e 12 óra, utána döntünk a Költségvetési Bizottságban az Ekon Bizottság majd márciusban tárgyalja a témát, és aztán derül ki, hogy a plenáris, amikor kerülhet a dolog. Köszönöm. Most a hetes napirendi pontra térünk rá. 2012-es külön jelentés a ciprusi török közösségről. Nyenszki asszony kap szót. Köszönöm szépen. Először is tisztázni szeretném, hogy itt az úgynevezett limited scope-ról van szó, tehát a korlátozott hatályról. A bizottság a ciprusi török közösségnek jutatott pénzek kezeléséről, és nem terjed ki ez a vizsgálat az egyéb célokra. Van itt egy folyamatos támogatási struktúra, amelyet a ciprusi probléma megoldására szánt az EU költségvetési. Ez 389 millió euró volt 2006-ban. Új projektek számára találták ki, illetve olyan intézkedések bevezetésére, amelyek a végrehajtást segítik ide értve azokat az emberi és pénzügyi erőforrásokat, amelyek az EU által elfogadott programok finanszírozását illetik. November 16-án 10 óráig van a határidő, december 3-án van a végső határidő, és utána a KONT szakbizottságban lesz a szavazás, a záró szavazás erről a témáról. Köszönjük szépen! Tehát akkor ez egy fontos téma, amelyet nem lehet valószínűleg a ciprusi elnökség alatt lezárni, hiszen akkor itt ugye januárban lesz a szavazás várhatóan a plenárison. A módosítók benyújtási határideje holnap 10 óráig van, és ha december 3-án lesz a Költségvetés Bizottsági Szavazás, 6-án pedig a ellenőrző bizottsági szavazás. Jó, úgy tűnik, hogy néhány hete már foglalkoztat minket az a kérdés, hogy a török lakosság Cipruson helyzetét hogyan lehet hatékonyabban segíteni. Pontosan a ciprusi török közösség, vagy török-ciprusi közösség, nem mindegy, van itt egy hivatalos megfogalmazás, és Nyenszki asszony akkor tudja, hogy mit kell tenni. Köszönjük. Most rátérünk a következő témára. Nem, először Hártung úr kért szót. Parancsoljon. Nyeszki jelentéshez, Hártung úr? Eh, Köszönöm. Örülök annak, hogy a számvevő szék jelentése megszületett, és Nyenszki asszony jelentése szövege kiegészítést igényel. Én magam is jártam Cipruson több párttal, ö, találkoztam az ONDP-vel is, és a zöld zónát bejártam, és mindig az volt a benyomásom, hogy az európai képviselők kihasználják ezt a helyzetet Törökország elítélésére, pedig nem igaz az, hogy Törökország vonakodna a velünk való együttműködéstől olyan mértékben, ahogy ezt hangsúlyozzák. Itt a ciprusi elnökségnek is van felelőssége. Vegyék a jegyzőkönyvbe, hogy a török köztársaság a ciprusi ö, török területeket megszállva tartja, és szembeszáll a tanácsi és ENSZ határozatokkal is, és ezért az Európai Uniós finanszírozást csak az elismert ciprusi kormányon keresztül lehet folyosítani, és semmilyen más köztes, mondjuk egyéb észak-ciprusi székhelyű cég erre nem jogosult vagy hatóság. Tehát kizárólag a ciprusi elismert déli kormány nagyon keresztül kaphat ez a terület pénzt. A ciprusi kormány az egyetlen ö, tárgyalófél, ö, az ő joguk az, hogy az európai szabályokat be. Très intéressant. Érdekes dolgokat mondott Hartong úr. Nyilván módosítóba ülti őket, ugye? Persze, csinálja holnapig megírhatja a módosítókat, és hatalmas érdeklődéssel fogjuk olvasni. Nagyon érzékeny témáról van szó, és ön nagyon helyesen vetette fel, hogy az ENSZ-nek, az EU-nak van álláspontja ebben az ügyben, és a török-ciprusi közösségnek nyújtott segítség az nekik jusson, ne pedig valami fajta közvetett módon mi egy olyan hatóságot ismerjünk el, egy olyan megszállást, amit nem akarunk elismerni. Egy kicsit hasonlít, nyilván azért vannak, vannak különbségek is, ugyan kicsit hasonló a helyzet a paleszti hatóságnak nyújtott segítséggel is. Ott is van egy olyan népesség, amelynek szüksége van a segítségre, miközben mi el akarjuk kerülni azt, hogy a támogatásból hasznot húzzanak azok a felek is, amelyekkel vagy akikkel nem értünk egyet. Utolsó napirendi pontunk az atomerőművek leszerelése Bulgáriában, Kozladui erőműre gondolunk, Litvánia, Ignalina, éppen tegnap látogatott el hozzánk a litván miniszter, beszéltem vele, és Szlovákiában nem emlékszem, hogy milyen neve az erőműnek, azt is le akarják szerelni. Thank you, Chair. And... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon hálás vagyok azért, hogy sikerült rátérni erre a napirendi pontra. 90 perccel azelőtt 90 perccel a becsült idő előtt. Múltkor egyáltalán nem sikerült erről beszélni, úgyhogy ez már javulás. A bizottság 8 Csernobil típusú bolgár, litván és szlovák atomerőmű bezárátását javasolja. Még a csatlakozási tárgyalások során megállapodtak mindhárom országgal ebben, és 2,85 millió eurót szánt volna az EU erre. Eddig az összes reaktort bezárták, és egyiket sem nyitották meg újra, annak ellenére, hogy több európai országra nagyon nagy nyomás nehezedett Oroszország részéről a gázválság miatt, nem nyitották meg ezeket újra. Különös gondot okoz az elhasznált fűtőelemek kezelése, és az atomerőművek területének megtisztítása. A bizottság úgy becsli, hogy hatalmas összegekre van szükség a továbbiakban még a bezárási projektek, az atomerőmű leszerelési projektek eh, eh, befejezésé 2020-ig történne ez meg, és kötelezettségvállalásokat jelentenek 2025-ig. Az első kérdés, hogy a, annak ellenére, hogy elhúzódnak ezek a projektek, tovább finanszírozzuk -e ezeket. Én azt gondolom, tovább kell segíteni finanszírozással ezeket, be kell fejezni ezeket a projekteket. A, kérdés, a második kérdés, hogy meddig támogassuk ezeket a projekteket, és mennyi pénzzel. A konkrét összeg természetesen az MFF tárgyalások eredményétől függ, és konkrét számadatokat ezért most nem lenne szabad meghatároznunk. Mégis úgy vélem, hogy az Európai Bizottság a legjobb szakértője a költségek megbecslésének, még ha van rá bizonyítékunk, hogy a bizottság azért nem mindig úgy számol, ahogy kellene. Továbbra is egyetértek a bizottsági javaslat számadataival, Noha úgy gondolom nagyobb rugalmasságra lenne szükség. Ami az időtartamot illeti, úgy gondolom mindenki érdekét azt szolgálná, hogyha egy végső időpontot határoznánk meg a három program esetében, ahelyett, hogy ne határoznánk meg ilyet, úgy gondolom komoly gond lenne az, hogyha nem határoznánk meg egy végső időpontot, Úgy gondolom, ez semmiképpen sem megfelelő eljárás, hogyha pénzről beszélünk. A harmadik kérdés a támogatás jogalapjára vonatkozik. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az Euratom 2003-as cikkére alapozzuk mindhárom projektet, amely konzultációs eljárásban oldaná meg a dolgot, tehát a parlament bevonásával. Litvánia esetében a négyes a csatlakozási jegyzőkönyv négyes cikkét is javasolták, amely kizárná a parlamentet. Mi úgy gondoljuk, nem nehéz, meg, nehéz kérdés a jogalap megosztása, nagyon nehéz felmérni a helyzetet ebben az esetben. Úgy gondolom, elvi alapon a három programot egyformán kellene kezelnünk, ezért a jogalapot nem szabad megosztanunk, de őszintén szólva, úgy tűnik, hogy azért az eredeti megállapodás is más és más. A koncokbizottság delegációt küldött Ignalénába, és súlyos hibákat találtunk a projekt szervezeti struktúrája tekintve. E, emellett úgy tűnik, hogy jogvit alakult ki az, az érintett szereplők között, főként a B1 projekt esetében azt hiszem, foglalkoznunk kell ezekkel a kérdésekkel a kont javaslatoknak megfelelően, miközben azonban természetesen egyetlen egy projektet sem szabad külön elbánásban részesítenünk. A jogvitákat rendezni kell, és ennek megfelelően kell átalakítani a projekteket. Emellett egy további megoldás lehet a, a közösségi támogatás teljes felfüggesztése, ezáltal lehetne nyomást gyakorolni a felekre, hogy oldják meg a vitás helyzetet. Ugyanakkor azonban látnunk kell, hogy Litvánia nem nagyon gazdag ország, és hogyha még növekednének az energiárak az országban, az igazi valós terhet jelentene számára. További javaslatokat tettem arra, hogy hogyan lehetne szűkítne, szűkíteni a közösségi támogatás felhasználási lehetőségeit, technikai támogatás, IT támogatás, és így tovább, és természetesen szívesen válaszolok a kérdésekre, amennyiben tudok, ami az eddigi tényeket illeti. Köszönöm szépen. Köszönöm, raportőr kollega nagyon pontos beszámolót adott. Örömmel vesszük igénybe az ön szakértelmét és tapasztalatát. Geyer úr kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdésem nem lenne Torvalds kollégához, sokkal inkább kiegészítő információkkal szolgálnék. A Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság nagyon intenzíven foglalkozott a támogatások felhasználásának kérdésével két, e három országban, és igen csak vitatott dologról van szó. A gond mindenek előtt abban áll, hogy a néppárti frakció részéről Márinescu kolléga készített egy saját kezdeményezésű jelentést, amely nagy változtatásokkal a parlament támogatását megkapta, Ugyanez a jelentéstevő a számbevőszék külön jelentéséről is készített egy jelentés, saját kezdeményezési jelentést ugyancsak a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságban, és a nevezett szakbizottság úgy döntött, hogy meglátogatja az ignalinai erőművet az idén, és jövőre ellátogat a két másik atomerőműhöz is. Ignalinát mindenek előtt azért választottuk ki, mert azt gondolom ott a legösszetettebb a helyzet. Az utazásról visszaérkezve azt állapítottuk meg, hogy a Marina Eszkó jelentéssel a maga jelenlegi formájában igen keveset tudunk kezdeni, és a szakbizottságban egy olyan konfliktus alakult ki, ahol Marinescu úr egy nagyon határozott vélemény képvisel szemben litván kollégák nagyon határozott véleményével, de gyakorlatilag egyik fél sem álláspontja sem visz előbbre bennünket. Annyiban támo- mindenképpen támogatom Torvalds kolléga javaslatait, hogy meg kell határoznunk egy végső időpontot, egy határidőt, mert a projektekből annyit minden, annyi tanulságot mindenképpen levonhatunk, hogy igenis van értelme bizonyos fokig eh, nyomást gyakorolni az érintett felekre. Ignalina kapcsán nem is bocsátkoznék részletekbe, de a delegáció tagjaként eh, Meglepett, hogy ötféle különböző történetet hallottam arról, hogy miért húzódik el ennyire a projekt, és itt kormány szervekről van szó, tehát nem csak a szerződő felek, hanem konkrét állami szervek, hatóságok számoltak be teljesen különbözőképpen a helyzetről. A probléma abból adódik tulajdonképpen, hogy nagyon komplex összetett projektekről van szó. Ilyen típusú, ilyen méretű atomerőmű leszerelésére itt még, még nem került sor ilyen formában. Emellett egyre inkább elhúzódik a projekt, ez pedig újabb költségeket eredményez. Mindez érthető, mindennek megvan a maga oka, igen, ez így van, de azért gondoskodnunk kell arról, hogy ne keletkezzen folyamatos pénzügyi teher mindebből az Európai Unió számára. Tehát valamilyen határidőt vagy ütemtervet meg kell határozni. Örülnék, hogy az Európai Bizottság is előterjesztene számadatokat ebben az összefüggésben, és amiben mindenképpen támogatom Torvalds kollégát, az a jogalap kérdése. Tehát ez egy másik kérdés, amelyben nagymértékben egyetértek vele. Hogyha a pénzügyekben nem tudunk beleszólni, illetve nem határozunk meg egy meghatározott időpontot, akkor folyamatosan bizonytalan helyzetben vagyunk. Mindenképpen fontos, hogy nekünk befolyásunk legyen a pénzek felhasználására, erre mindenképpen szükség van, ez a delegációs út tanulsága. Köszönöm szépen ezt a tanulságtételt, ez egy olyan ember beszámolója volt, aki nagyon jól ismeri a témát. Ivaló, parancsolj! Köszönöm, elnök úr! Kedves kollégák, engedelmükkel kétféle minőségemben is megszólalnék most. Először is ugye nem akarom elvenni előadónk mondókáját, de nekem is van ilyen szerepem, és Taurusson és Jesgáját által elmondottakhoz is szeretnék hozzáfűzni valamit. Herzog Edith véleményéről röviden szólnék. Szerintem a végső felelősség a tagállamoké kell, hogy maradjon. Ugyanakkor a pénzügyi felelősséget a tagállamok az Európai Unióval közösen ö, viszik, ahogy ebben már kezdetől fogva mege, Sajnos a struktúra, a szervezeti ö, keretek nem jók, ezt meg kell oldani, ezt a hiányosságot pótolni kell. Ehhez azonban átfogó felmérésre lenne szükség arra, hogy megvizsgáljuk, hogy ö, milyen feltételek ö, mellett, milyen költségek és tevékenységek mellett lehet bezárni ezeket a atomerőműveket. A következő kérdés pedig költségvetési technikai természetű. Amit ő javasol technikai módosító gyanánt, ez indikatív összegekkel operál, az MFF-re tartoznak ezek, csak ezt nem tudjuk még egyelőre, hogy végül is milyen összegek lesznek. Figyelembe kell vennünk továbbá a konkrét igényeket és az abszorpciós kapacitást a tagállamban. A EU költségvetési pénzeket nem lehet semmilyen más energia projektre felhasználni, kizárólag az atomerőmű leszerülésére. Ezt mondja ki helyesen Herzog Edith, és lenne persze néhány saját megjegyzém is most. Eddig Herzog Edith véleményét tolmácsoltam. Az MFF majd meghatározza az összegeket, de ezek az összegek távol vannak attól még az indikatív összegek is, mint amennyire szükség lenne. Csak néhány példát adnék konkrétan a hazámból. 2020-ig a leszerelés összege 880 millió euróra becsülhető Bulgáriában. Bulgária ennek a felét, 450-et kérte az EU költségvetésből, erre aztán 208-at, most pedig 180-at adnának, ugye az eredeti 880 vagy 450 helyet. Tehát edna az EU. Tehát <clears throat> minden egységet korábban lezártak és lezárnak, mint az eredeti időtartamuk azt megengedte volna, ugyanakkor nem jött meg az EU pénz, és ami meg fog jönni, az is jóval kevesebb, mint az igényelt, és a szükséges. És egyszerűen takarékossági okokat hoznak föl, semmiféle technikai, szakmai okot nem soroltak föl, csak azért, mert az atomerőművek most éppen nem népszerűek Európában iszonyú költségekkel jár a dolog, és azt ígért eredetileg az európai költségvetés, hogy ennek egy részét állja. Erről szó sincs. Egyetértek azzal, hogy legyen határidő, de figyelembe kell vennünk a, a technikai lehetőségeket. Én nem vagyok ugyan egy atom szakértő, de azért annyit tudok, hogy egyszerűen technikai okokból bizonyos technológiák eh, lefuttatásához időre van szükség. Nem lehet ezt eh, egyik napról a másikra megcsinálni, ha közben a biztonsági szabályoknak meg akarunk felelni. Erre ugyancsak oda kell figyelni. A bizottság azt tervezi, hogy 2030-ra kitolja a leszerelés végső dátumát, illetve addig és 2020-ban utalná át az utolsó összeget, és ha ezt meg is teszi, mint ahogy nem biztos, akkor még onnantól számítva 10 évig tart az egész folyamat. Tehát ezzel számolni kell. Amit Herzogeritnél olvastam, ugye ő hivatkozik arra, hogy eddig is sok késedelem volt rossz szervezés miatt. Néha szerintem keverednek itt a különböző esetek. E, úgy kéne fogalmazni, hogy ebben a konkrét esetben mi történt, mert nem ugyanaz történt az egyes atomerőművek esetében. Vannak olyan esetek, ahol a programok nagyon gyorsan, ügyesen benyújtották a bizottsághoz, és mégsem történt semmi. Tehát nem akarnám a rossz példát általánosítani, ez nem lenne igazságos. Ami a jogalapot illeti, annak ellenére, hogy a különböző országokban különböző eljárások érvényesülnek, egyetértek Jens Gályerrel és másokkal abban, hogy a jogalapnak ugyanannak kell lenni. Litvánia elkezdte a leszerelést annyiban, hogy a társulási ö, megalapodásba ez hajlandó volt belefoglalni, ebből aztán adódott egy korlát, megújította ezt a kötelezettségét, a parlament, a tanács ezt mind áttárgyalta. Ilyen szempontból viszont tényleg hasonlóak az ügyek, és ahogy a bizottság is javasolja, én azon vagyok, hogy egységes jogalap legyen minden esetre vonatkozó. Köszönöm, kedves kollega! Tessék, öné a szó. Köszönöm. Én szlovák vagyok, a bolgár kollégát szeretném uh, visszhangozni. Nagyon hasonló a helyzetünk, uh, egy évvel ezelőtt írt egy levelet a szlovák miniszterelnök, amelyben tájékoztatott bennünket, hogy az elkövetkezendő pénzügyi időszakban Szlovákia bizonyosan nem lesz képes, tehát 2020-ig hanem még azt követően is 3-4 évre lesz szükségünk, de elég okosan érvelt a miniszterelnök, nehéz helyzetben vagyunk, Európa egyik legszegényebb országa, nem szabad bennünket egyedül hagyni, és azt reméljük, hogy önök szolidaritásukról biztosítanak bennünket. Köszönöm. Merci, mes Köszönöm, kedves kollega. Nos, raportőr úr látja, hogy a jelentése számos reakciót szült, mégpedig egy irányba vezető reakciót. A tárgyalásokat kell folytatni azokkal az országokkal, ez egy francia javaslat volt, eh, amelyeket érintett a Csernobili katasztrófa, beleértve Ukrajnát is. Eh, akkor még a eh, Csernobili erőmű működött, szó volt akkor arról, hogy a szark kofágot meg kell erősíteni, amely semlegesítette ezt a rendszert, és felmerült, hogy um, hogyan lehetne, illetve az volt a kérdés, hogy hogyan lehetne um, legjobban uh, biztosítani a környéket, uh, és leállítani azokat az erőműveket, amelyeket nem lehet modernizálni. Én azóta, amióta ez uh, bekövetkezett ez a fejlemény, um, meg vagyok lepve, meg vagyok döbbenve, hogy milyen erőfeszítéseket kellett ezeknek az országoknak, Litvániának, Bulgáriának, Szlovákiának folytatnia, mert hát ezeknek az országoknak az elektromos energia ellátásának nagy részét ezek a az erőművek biztosították, tehát teljesen át kellett gondolni az energiaellátást. Alapvetően kétszer kell fizetniük ezeknek az országoknak, mert egyszer ugye kifizetik az erőmű leállítását, és aztán pedig ki kell fizetni a drágább energiát, illetve beszerezni az energiát. Itt tehát tényleg alapvető szolidaritási kérdésről is szó van az Európai Unión belül. Segítenünk kell azokat az országokat, amelyek most fejezik be egyrészt az energetikai átállásukat, másrészt pedig eh, biztonsági lépéseket tesznek olyan erőművek leszerelésével, amelyeket nem lehet modernizálni. Litvánia a következő év második felében elnöki tendőket lát el. Járt nálam a mm, litván miniszterelnök helyettes, és első találkozásunk volt, ott kifejezte elkeseredettségét a költségvetés alakulása miatt, és én mondtam neki, hogy valóban, hogyha így alakul a helyzet jövőre is, akkor jövőre is konfliktusunk lesz. De természetesen támogattam őt. Abban, hogy az MFF-hez kapcsolódó litván érdekek, illetve az erőmű leállítása ügyében támogatni fogjuk őt, illetve az országát. Litvánia tehát egy olyan ország, amely jövő évben elnöki szerepet tölt be az Európai Unióban. Mindenképpen hagyni kell, hogy kellőképpen eljárhassa ezeket a teendőiket, ezeket a teendőit. Litvánia magától hajtja végre ezeket az előírásokat, egyfajta gentleman's agreement volt ez, támogatni kell Litvániát. Uh, Csak néhány záró megjegyzésem lenne, mondja a raportőr. Nehéz helyzetben vagyunk, mert tudjuk, hogy gazdaságilag nem megengedhető az, hogy nem látjuk a végét. ennek a folyamatnak. Stasny úr és Kalfin úr bizonytalansága, illetve félelmei azzal kapcsolatban, hogy eh, mi fog történni, ha nem tudjuk eh, jól kezelni ezeket az eseményeket. Most én tudom, hogy mi fog történni. Cseljabinskban eh, újságíró voltam, és jártam Cseljabinskban is, ahol szintén volt egy atombaleset, de tudjuk azt is, hogy eh, nem lehet az Európa Unió folyamatosan fejőtehénnek tekinteni ezekben az ügyekben. Health was very nicely put. <laughs> Très bien, merci monsieur le rapporteur. Alors, je rappelle... Köszönöm, raportőr úr. Holnap tízig lehet benyújtani a módosítókat. A következő ülésünk az november 28-án lesz, illetve a vélemény november 28-án fogjuk elfogadni, hogy az ITRE már rendelkezzen vele, amikor ők szavaznak. Köszönöm azok, akik az ülésünk végéig maradtak. November 28-án lesz tehát a következő ülésünk. Lezárom az ülést.